Ok. Possiamo dare inizio, colleghi? Megkezdhetjük az ülés, kollégák. Elnézést a késésért. 13-as napirendi ponttal folytatjuk. Heinek eh, Feynman jelentésével a bocsánat, Sergio Szilvesztris jelentésével kezdjük. amely a bizottság javaslatával foglalkozik. Azt kértük a témafelelősöket, hogy feljegyzéseiket küldjék ki a képviselőknek az európai piacról, a növényi vetőmagokról és szaporító anyagokról, eh, hiszen erről a piacról gyakran tévesen egyként beszélnek, amelyet csak a multinacionális vállalatok képviselnek, bár a mi kutatóink megmutatták, hogy eh, a legtöbb vállalat termelő magokat és szaporítóanyagokat eh, termelőek, ezek kis vállalatok. Szercsó Szilvesztésznek megadom most a szót, és utána vitára kerül majd sort, mielőtt meghallgatjuk a szakértőket. A meghívottakkal. Szilveszti úr, parancsoljon. Sí, grazie, <clears throat> grazie presidente, cari colleghi. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, mielőtt meghallgatnánk a szakértőket, akik elmondják a véleményüket a vetőmagokról és a szaporítóanyagról. Hadd vezessen be a jelentést. E, első alkalommal vitatkozunk róla. E, a szakbizottságban volt már eszmecsere, de most e, vitatkozunk a szöveg alapján. Azt remélem, hogy sokak, sokuknak volt lehetősége végig gondolni a jelentéstervezetet és a bizottsági javaslathoz benyújtott módosítókat. Erről elmondom majd a véleményemet. Ennek elmondom a fő vonulatait először is a bizottság javaslatát illetően azt én jó munkadokumentumnak tartom, de van benne néhány gondolat, amit jobban fel kell tárni és módosítani is kell, hogyha bizottság egyetért vele. A legfontosabb eh, pontokat leg, gyorsan össze lehet foglalni, ezekre koncentrálnak a módosítók is. Először is a legkomplikáltabb kérdés a réspiacok anyagai, és hogy ezek miben rejlenek. Függően attól, hogy melyik gazdasági vállalkozás viszi a piacra. Vannak nagyon kicsi vállalkozások is, tíz alkalmazottnál kevesebbet is fog, foglalkoztatnak, és maximum millió eurós a forgalmajuk. De ezt nehéz alkalmazni a mezőgazdasági ágazatra, hiszen a korepertől származó adatok alapján ezen fogalmak helyett az adatok inkább azt mutatják, hogy a bizottság javaslata azt a szabályt javasolt, ahol a piacrési anyagokat olyan kisvállalatok viszik piacra, melyeknek tíznél kevesebb alkalmazottja van, és forgalmuk nem haladja meg a két millió eurót. Ebben nagy kategóriában nagyon sok mikrovállalat beletartozik. Az a tanulmány, amelyre az elnök úr is hivatkozott, amit a belső kutatói csoportunk készített, amely az első európai vállalatok a méretével foglalkozik, és azok piaci részesedésevel. És szerintem úgy lehet ezt a problémát megkerülni, hogyha meg újra definiáljuk a részt. Én nem a termelő vállalatok alapján hivatkoznék rá, hanem a termelés mennyisége tekintetében és a bizottságnak javasolnia kell majd valami mennyiséget a delegált jogi aktusokban, vagy meghatározhatja, hogy helyi termék, amelyek bárhol szabadon piacra vihetők. Ez lehet tehát a piaci réstermék meghatározása. A második mondani valóm, amire koncentrálni kell, a heterogén anyagok kérdése amelynek kérdésében a bizottság nem bocsátkozott részletekbe, pedig elég ideje volt arra, hogy egy definíciót állítson elő, hiszen a kutatások 2000-ig mennek vissza, bár a bizottságnak öt éve telt megvizsgálni és szöveget összeállítani, amelynek a tartalmát nem igazán osztottuk a, a, az organi, a, a biotermesztők sem, akik nek ebből hasznuk lett volna. Tehát a, az én javaslatom ennél egyértelműbb lenne, és nem azért, mert a bizottság nem képes rá, hanem azért, mert nagyon összetett feladat olyan meghatározást találni, amivel mindenki egyetért én nagyobb bizonyosságot szeretnék teremteni oly módon, hogy általános definíciót fogalmazok meg a heterogén anyagokra nézve, és szívesen dolgozom a kompromisszumokon másokkal, akik szeretnék kiegészíteni. A bizottság számára a heterogén anyag, anyagok definíciójában elmondják, hogy regisztrálni kell a jelenleg használt rendszerben is, és ez a régebbi vá vá változatokra is kitér. Ez a leg, legolcsóbb rendszer, ez, ez egy olcsóbb rendszer, mint amit általában használnak. És gyakorlat, gyakorlatilag beszerezhető ismereteken alapszik. amíg a különféle szövetségek szakértőivel vitázunk, addig egyetértésre juthatunk. A másik fontos dolog, amely a jelentéstervezet módosításainak a tár, legtöbb módosításának a tárgya, az a VCU-ra vonatkozik, tehát a megművelés és felhasználási értékre, és ezt felül kéne vizsgálni a bizottságnak, ahogy ezt az első vita során is elmondtam a szakbizottságban. A, az Európai Bizottság különbséget tesz a kielégítő VCU és a, és a fenntartható VCU között. Mi nem tettünk különbséget a kielégítő és a fenntartható minőségek között. Én azt javaslom, hogy legyen csak egy értékmérő, amiben mindenki egyetért. Ami alapja lehet egy új fajtának is. Ez a múltban is bevált, amint ezt már korábbi e, érdekelt, érdekelt felekkel lebonyolított üléseken is láthattuk. Semmi oka e, ezt megváltoztatni Szerintem pont az ellenkezőjét érnénk el vele. A rendelet célja az, hogy csökkentsük a költségeket és a bürokráciát, itt pedig, ezzel pedig megdupláznánk, mégpedig feleslegesen, hogyha két kategóriát vezetünk be. A bizottság az eredeti szövegváltozatban azt írta, hogy a kielégítő WC út tagállami szinten kell meghatározni, a fenntarthatót pedig az európai ügy, ügynökségek révén. Hogyha egy út használunk, akkor a tagállamoknak kell kidolgozni ezt, és a fenntarthatóságot is. És az ügynökség eh, ellenőrzi, hogy eh, az illetékes hatóságok összeegyeztethető kritériumokat alkalmaznak. A bizottsága való tárgyalás után valamiféle egyetértés kialakult az egységes WCU-t illetően, és a bizottság ezzel szíves, szívesen vállalja fel. A másik a növény mi szaporíti anyagok, díszítő, dísznövények tekintetében, amelyeket ugyan tak, táplá, takarmányként is lehet használni, úgy, mint a napraforgót. És így módon ezeknek a céljait sem kell külön meghatározni, ezek is a rendelet hatája alá tartozhatnak. Azt kérem, hogy válaszok el a kettőt, hogy, hogy az utóbbinra ne vonatkozzanak ennyire eh, merev szabályok. Aztán hivatkoznak az exportországokra, és a bizottság, eh, ahogy más eh, tagállamok más jelentésekben kiválták, megállapított az import anyagok esetében standard ekvivalenseket, bár az EU egyezmények nem fedik le a harmadik országokkal bonyolított exportot, hogyha annak az országnak nincsenek ilyen szabványai. Szerintünk a növény cseréről szóló egyezmény pontosan elég lenne, hogy elkerüljük az európai vállalatok jelentős konkurencia problémáit. Ez a helyzet most 12 rendelkezés esetében, amelyek nem térnek ki erre az exportra. Ez szemben más pontok, amelyek az állati jólétel, jólétel foglalkoznak, ugyanezt teszik. Ezért szeretném, hogy ezt valahol máshol frissítsük. Ami a szaporító anyagok ekvivalenseit illeti a növénytermesztő országokat illetően, a bizottság eztnak ezt a delegált jogi aktumsokba kéne tenni azért, hogy az érvek tükrözhessék azt, amit mi akarunk a parlamentben. Azért, hogy meghallgathassuk a szakértőket és az ő véleményüket, nagyon kíváncsiak leszünk, hogy mit mondanak. Még egy pár dolgot mondanék a bizottság részére az egyes mellékletben a jelent az alapvető változás a rendelet hatája alá eső növények listáját tartalmazza, ezért azt szeretnénk, hogyha az egyes és a kilences melléklet, amely az erdészeti szaporítanyagokkal foglalkozik, ezt, ezt ne, de a delegált jogi aktusok helyett normális jogi eljárásban frissítsék. Azt szeretném megköszönni, meg szeretnénk megköszönni Hughes úrnak az árnyék előadóülésen, hogy jó szöveget írtak, amit bele lehet aztán illeszteni a jelentéstervezetben. Összefoglalásképpen várom az önök megjegyzéseit, és feljegyzem azokat, hogy kialakítsuk a jövőbeni szöveget. Szeretném megköszönni a bizottságnak a munkáját, és a tag, tanácsadóknak, a hány, az előadóknak, az ő asszisztenseiknek és az én alkalmazottaimnak, valamint a titkárságnak, hogy segítették a munkámat, amely most már hivatalosan is folyamatba került, és megfelelő javaslatot sikerült összeállítani, ahelyett, hogy ideológilag gondolkodnánk ezeken a kérdéseken. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Néhányan hozzászólnak, Martin Hajszling, és utána folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen, köszönöm szépen azt is Szilvesztrész úrnak, hogy hajlandó valami módosításokat elfogadni, mert erre szükség is lesz, mert jelenlegi formájában ez a javaslat szerintem nem elfogadható. Néhány ponton kritikát kell megfogalmaznunk, azért, mert pontosan az, amiről a legutóbbi alkalommal beszéltünk, az például a gazdálkodók jogai, ennek kapcsán a rendeletben ezt jobban kellene szabályozni, több szabadságot kell adni a gazdálkodóknak, az nem sikerült szabályozni ebben a javaslatban, sajnos. Azt is fel... Van még egy pont a ökológiai gazdálkodás kapcsán, itt vannak kritériumok, és az ökológiai gazdálkodóknak nehezé teszik azt, hogy a piacra léphessenek. Szilvesztris úr itt sem adott választ, sőt inkább megszünteti a lehetőséget arra, hogy kis kapukkal lehessen dolgozni. Nem vagyok ennek a nagy támogatója, de kellenek kivételek. A kivételeket azonban ön Kárlót, azért nem tudom, hogy miért. Ez ahhoz fog vezetni, hogy nagyobb lesz a szabályozás, több lesz a szabályozás, és a zöldség területen, illetve a fűszer területen is egy hasonló ö, rendelkezést kell létrehozni. Senkinek nem érdeke az, hogy itt is még plusz ellenőrzést hozzunk létre, és igazából itt nincs is ennek oka. Én nem látok olyan nagy növénybetegségeket ezen a területen. Valószínűleg más oka van ennek, és erre talán kitérhetne azt is elmondta, hogy kivételt fogunk létrehozni a regionális fajták esetében, regionális fajták rendben, de hát tudja, hogy mindig nagyon nehéz a regionális fajtákat meghatározni. Ezt most táj alapján döntjük el, vagy mi alapján döntjük el. Ez nagyon sokféleképpen értelmezhető, ezért ezt javítani kell, ezt a pontot, hogyha itt lesz tényleg egy kivétel de majd ezzel is foglalkoznunk kell. Amit nem értek, az az, hogy a hibrideket nem kell most már jelölni. Ez az ökológiai gazdagodás szempontjából nagyon fontos lenne. És a CMS eh, technikát a szaporítanyagok kapcsán eh, ezt sem fogják eh, jelölni. Van még egy pár pont, amely elmarad a bizottsági javaslat mögött. Jó lett volna, hogy a jelentés készítő bátrabb lett volna, és könnyebbé teszi a gazdálkodók, a felhasználók számára az életet, azáltal, hogy bizonyos dolgokat kivesz a javaslatból, ezeket már kritizáltuk az első alkalommal. A bizottság ismételten számokkal állt elő, szerintem ezek nem helyesek. Azt mondják, hogy még a az európai szaporítóanyagok nagy része még létezik. Én nem hiszem, a nagy vállalatok esetében ez az hogy igaz, de ha megnézzük közelebbről, akkor meglepődünk. Vannak vállalatok, amelynek van ö, márkanevük, ezek nem függetlenek. És ez csatlakozik már ahhoz a vitához, amit ma előtt folytattunk, Ezek kapcsolatban sem a bizottság, sem pedig a jelentéstevő nem ad választ. Igazából nem eh, fejlesztjük a biodiverzitást, hanem csökkentjük azt, és úgy gondolom, hogy sem a bizottsági javaslat, sem pedig Szilvesztri szúr javaslata nem ad erre választ. Módosítókat fogunk benyújtani annak érdekében, hogy ezeket el tudja fogadni és támogatni tudja. Vagy támogatják azok, akik egy kicsit kritikusabban szemlélik a jelenlegi javaslatot. Köszönöm szépen, Mártin. Kárin Kádenbach. Következik majd Ulrike Roduszt. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, az Európai Bizottság ezzel a javaslattal, vagyis más néven az EU szaporodanyag javaslattal egy nagyon vitatott témát vetett fel. Meg vagyok arról győződve, hogy ez a vita, illetve az ehhez kötődő meghallgatás fontos, hiszen a szaporító anyag élelmiszereink alapanyaga. December 4-én kell benyújtani a módosítókat, és úgy gondolom, hogy egy ilyen fontos és komplex téma esetében kicsit rövid ez a határidő. Én vagyok az elnyék jelentéstevő. A bizottság javaslatával foglalkoztam, a szilveszteri szó javaslatával is foglalkoztam, számos megbeszélést folytattam, számos um, találkozó vettem ezen téma kapcsán, és ha megnézem ezt a jelenlegi javaslatot, akkor azt látom, hogy tényleg sikerült a státuszkóhoz képest, illetve nem, változást, nem sikerült elérni változást szerintem, további mértékben nőtt a bürokratizálódás, pont ez az ellenkező ennek, amit mi várunk, lehet, hogy jónak hangzik az, hogy 12 rendeletet, irányelvet összefűzünk egy rendeletté, viszont a tény az az, hogy az irányelv hatája 250 növényről most már minden növénynek ki lett terjesztve, és ezt nem igazán tekintem úgy, mintha csökkent volna a bürokrácia. Igazából nem lesz ezzel kevesebb munkája a nemzeti hatóságnak is. Azt sem értem, hogy miért kellett az erdőnövényeket vagy a dísznövényeket ebbe a az irányelvbe bevonni, hiszen itt van egy olyan cím is, hogy intelligens szabályok, a biztonságosabb élelmiszer számára, tehát igazán látom itt a kapcsolatot. A képviselők egy része remélhetőleg elveti majd azt, hogy az irányelv hatáját kiterjesszék, mert itt kettős csapással állunk szemben. Először is a tagállamok elvesztik a szükséges mozgás terüket. Véleményem szerint a rendeletnek mindenképpen a szaporítanyagra kell koncentrálnia. Nagyon fontos az, hogy itt a kereskedelmi használatról van szó, egy piaci rendeletről van szó, és ez, és ez magába foglalja a nem kereskedelmi használatot is. Ezen kívül a rendeletnek a professzionális felhasználókra kell koncentrálni, akik valóban kereskednek ezekkel a szaportanyaggal. Minden nem professzionális felhasználót ki kellene zárni a hatályból. Nincs értelme annak, hogy a rendelet a több mint 300 ezer növényfajtára kiterjedjen, ami létezik a Földön. Jelenleg 250 növényfajtát ölel fel ez a rendelet ugyancsak nem kielégítőek a feltételek a biodiverzitás szempontjából sem. Az előttem szóló már elmondta, hogy a biodiverzitást kell támogatnunk, viszont a bürokrácia itt ezt akadályozza. Néhány javaslatom lenne. A egyszerűsített jóváhagyás, itt nem csak a régi fajtákra vonatkozhatna ez, hanem az új fajtákra is vonatkozhatna. Minden történelmi vagy földrajzi korlátozásnak meg kell szűnnie. A, um, van egyfajta piaci rész, amely kivételt képez. Az is nagyon fontos, hogy ne csak ez, erre a kis területre koncentráljunk, az új rendeletnek mindenképpen meg kell akadályozni azt, hogy legyen egyfajta koncentráció a szaporítóanyagok piacán. Ha csak a francia piacot elemezzük, és megvizsgáljuk azt, hogy milyen cégeknek van forgalma, mennyire dominánsak, akkor azt láthatjuk, hogy, akkor azt látjuk, hogy milyen a kép. Nagyon fontos az, hogy többfajta szereplő részese lehessen a piacnak, mert elhangzott, hogy 10 koncern uralja a piacot, a fogyasztók egyetemen gondolkodnak erről a fogyasztók a sokszínűséget akar nem csak a biodiverzitás szempontjából, hanem az íz szempontjából is. Egy osztrák szupermarket lánc ismételten bevezette a régi fajtákat, és, ez, és ezt felvásárolták néhány napon belül. Tehát mindenképpen a fogyasztók választási szabadságát meg kell hagyni a zöldséggyümölcs tekintetében. Annak érdekében, hogy választhassanak a hagyományos fajták, illetve a regionális fajták ritkaságok közül. Ezzel kapcsolatban be fogok majd nyújtani módosítókat is, annak érdekében, hogy a biodiverzitás elvének megfelelhessünk. Köszönöm szépen, most pedig Orike Roduszt következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Most nem szeretnék hosszasan beszélni, csak öt kérdést szeretnék felvetni, Először is szeretnék Szilvesztris úrnak köszönetet mondani a munkájáért. A kérdés a következő. A kérdéseim a következőek. Már kitértünk az úgynevezett kis fajtákra. Lehetséges-e ezeket az új és régi kisfajtákat a piacra ö, dobni, hogyan garantálják-e azt, garantálják-e azt, hogy a fajták jóváhagyása, illetve a szaporító anyag minőségének ellenőrzése állami kézben maradt, szerintem ez nagyon fontos lenne. Ezen kívül a kollégáim korábban már kitértek a WCU kritériumokra. Mit gondolnak arról, hogy a kis fajták engedező helyei csökkennek, Nagyon fontos számomra a GMO kérdése is. Van-e lehetőség, vagy akár a garancia arra, hogy továbbra is GMO-mentes szaporítóanyag kerül a piacra, hogyan kívánják ezt biztosítani. Utolsó kérdésem, hogyan fogják majd a mostában lejáró ö, védelmet továbbra is biztosítani a fajták tekintetében annak érdekében, hogy a régi fajták is maradjanak a piacon. Hogyha ezeket a kérdéseket meg tudja válaszolni, akkor az jó lenne, mert akkor nem is kell benyújtanom módosítót. Köszönöm szépen. Grazie Ulrike. Adesso abbiamo Agnew e poi Dorfman. Köszönöm szépen Ulrike, Agnew úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Rengeteg levelet kaptam az úgynevezett kerti magirányelv ügyében, bár szakmaibb elnevezésre hallgat. Azt hiszem, hogy nagyobb öngolt a bizottság nem is tudott volna rúgni se maga alatt a fát nem tudta volna hatékonyabban vágni. Fél év múlva jön a választás, és óriási felháborodást váltott ki nálunk Nagy-Britanniában ez a javaslat. Most érzik, amit eddig nem, hogy a mindennapi életükre hat, és sajnos negatívan, amit kitalálnak. Az angol ember háza, az ő vára, tartja a mondás, és nem szeretik hogyha az Európai Bizottság a kertükbe szeretne beletaposni. Tehát brot, ne, botrányos, hogy ezek a javaslatok kialakultak. Az itt szereplő növényfajták érintik-e a brit kerteket? a különböző fajták behatolnak-e a brit kertekbe? Nem, tudomásom szerint nem. Veszélyezteti valami a paradicsom fajtáinkat? Szintén nem. Tehát egyszerűen az Európai Bizottság nem tud nyugton maradni, az élet minden területét le akarja szabályozni. Nem bír magával, és erre példa a mostani javaslata, aminek hatására a vetőanyagok és a szaporítóanyagok eltűnhetnek a piacról részben. Amióta engem megválasztottak, azóta a növényvédőszerekről különböző regisztrációs új jogszabályok születtek, és kivontak a forgalomból a megnövekedett költségekre tekintettel bizonyos anyagokat. Az azilán volt az egyik, és a hiánya már is látható, gazasodik az angol vidék, és az emberek itt is hasonló negatívumokra számíthatnak, nem jutnak hozzá majd a kívánt anyaghoz. Nagy-Britannia előállt volna valaha ilyen javaslattal? A válasz egyértelmű nem. A Herbert Dorf... Éppen Agnew úr, Dorfman úr és Jár Köszönöm szépen, alszul fogok beszélni. Szilveszter úrat meghallgatva, illetve a kollégák reakcióit figyelmesen hallgatva a következőt szeretném mondani. Én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen mindannyiunknak van némi igazsága. Egyetértünk abban, hogy akik szaporító anyagot, illetve magot állítanak elő, és nem professzionális jelleggel teszik ezt, ne tartozzanak az irányelv hatalja alá. Viszont a kettes és a hármas cikk alapján úgy tűnik nekem, hogy konkrétan a kettes úgy rendelkezik, hogy aki nem szakmai jelleggel foglalkozik ezen tevékenységgel, az nem tartozik az irányelv alá. Tehát a magángazdák, akik szaporítják a növényeiket, vagy aki mondjuk magot ad kölcsön a szomszédjának, rá nem vonatkozik. mentességet élvez az ilyen típusú gazdálkodó. Tehát pontosítani kellene, hogy a hatály kire vonatkozik, és kit nem foglal magába. Én úgy gondolom, abban egyetértünk, hogy nem szabad eltúlozni a szabályozást, és nem ez a célunk. Nem szeretnénk, hogyha a rendelkezések a nem szakmai előállítókra is vonatkoznak ezen a területen. A rétegpiaci kérdésben szintén egyetértek Szilvesztris kollégával. A bizottsági definíció szerint ez nem rétegpiac valójában, hiszen kis és középvállalkozások szerepelnek a meghatározásban, és az én régiómra is érvényes lenne mintegy 1 millió növényváltozatra. Különböző burgonyafajtáktól kezdve sok minden található ezek között. A 10 fő foglalkoztatott, illetve a 2 milliós forgalom, mint határ, ez nem teszi kezelhetővé a helyzetet, mert a küszöbértéket valahogy praktikusabban kellene meghatározni. Az, aki vásárol bizonyos termékeket, vagy növényi szaporítóanyagot, az nem kéne, hogy automatikusan a szabályozott kategóriába essen. Tehát amit rétegpiacként szerepel, az nem határozható meg úgy, hogy kizárólag a forgalom vagy a méret döntse el. Előfordulhat például, hogy egy kis cég néhány százezres forgalommal és néhány alkalmazottal egy régi burgonya fajtát igyekszik újraéleszteni. És ez igenis szakmai tevékenység, tehát Szilveszti szúra egyetértve úgy gondolom, hogy jobb és hatékonyabb definícióra lenne szükség. És talán a meghallgatás is segít ebben, hogy jobb meghatározást találjunk, hogy pontosan mit is értünk a rétegpiac alatt. meggyőződésem, hogy ami a, a rendelet alkalmazását illeti, a lényegi kérdés, ne feledjük, a következő, hogy mi történik azokkal a gazdákkal, akik vásárolnak vetőmagot, vagy mondjuk egy szőlőveszőt, vagy vesznek egy almafa csemetét. És egyszerűen csak szeretnék, ha megkaphatnák az általuk kívánt változatot ehhez a piacon rendelkezésre kell, hogy álljon az adott fajta, és ráadásul bejegyzett, engedélyezett formában kell forgalmazni. Ezt kell hatékonyan szabályozni. Köszönöm. Köszönöm, Herbert. Jár úr, és aztán Lion úr. Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéskészítőnek is, hogy egy ennyire érdekes, érdekfeszítő problémával foglalkozik. Ezt láthatjuk azokból a levelekből, amiket már kaptunk korábban. Számos levelet kapunk továbbra is ezzel kapcsolatban. Szeretném leszögezni azt, hogy nem szabad elfelejteni Dorfman úr azt, hogy a gazdálkodók homogén anyagot szeretnének kapni. Én tanúsított uh, szaporult anyagot akarok kapni, és tudni akarom, hogy az van benne, ami rajta áll, és hogy ez homogén anyag. Nem szabad a fürdővízzel a gyereket is kiönteni. Nem szabad, hogy csökkentsük a szaporító anyag minőségét. Szerintem az európai szaporító anyag gyártás mindenképpen minőségi nem szabad erről veszíteni. A második dolog, a régi fajták megtartására már beszéltünk, illetve a regionális, a kis piacok, a hiánypiacok megtartása, ez is nagyon fontos. Mert beszéltünk arról, mi a regionális piac, akár Európát is regionálisnak tekinthetjük. A probléma az az, hogyha egy fajta regionálisként jelenik meg, akkor nagyon nehéz kiterjeszteni a régiót. Mik lesznek a határok? mi lesz a regionális piac, de fordítva is igaz az, hogy én is a régi fajták megtartása mellett vagyok, és örülök annak, hogyha ezeket a régi ö, fajtákat ö, beépítik, viszont ö, mindenképpen egyértelmű behatárolásra van szükség. Ügyelni kell arra, hogy ne kövessünk a hibákat, én abban indulok ki, hogy az ökológiai gazdálkodásban is homogén, homogén anyagot szeretnének kapni, de nem igazán értem itt a gondot. Nem hiszem, hogy az ökológiai gazdálkodók bármit elfogadnak. Tehát mindenképpen az anyagnak homogénnek kell lennie, kivéve, hogyha egy gazdálkodó régi fajtákkal foglalkozik, és a hiány, és a piaccal, és akkor már megint annál a problémánál vagyunk, hogy mit jelent a hiánypiac, vagy a kispiac. Hogyan tudunk választóvonalat húzni a kereskedelmi, nem kereskedelmi, ipari, nem ipari, vagy hobbi felhasználás között, Tehát lehet, hogy az azt mondta végül, hogy én adok a szomszédomnak valamilyen szaporító anyagot, akkor azon a megbüntetnek. Tehát mindenképpen egyeteműen kell itt is fogalmaznunk. Utolsó kérdésem. Kedves jelentéskészítő, úgy gondolod-e, hogy a jelenlegi javaslattal megfelelünk az elvárásoknak? például a gabona kapcsán, Itt, itt, itt is néha vannak gondok a szaporítóanyag tekintetében. George Lyon, poi Stadler. Köszönöm szépen, George Lyon, aztán Stadler képviselő. Először is Szilvesztri szúrnak gratulálni szeretnék ehhez a jelentéshez. Azt hiszem, hogy jó irányba viszi a munkánkat számos területen. és hogyha módosított terjesztek elő, akkor egyértelműen tovább szeretném majd fejleszteni, építve az ő alapjaira a szöveget. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az Európai Unióban a vetőmagok és a szaporító anyagoknak az előállítása, a megfelelő ellátás biztosítása, hiszen ez az európai exportot teszi lehetővé világméretekben. Tehát a kiinduló pont a fogyasztói oldalon, illetve a termelői oldalon az kéne legyen, hogy hogy ami rá van írva a vetőmagra, a csomagra, pontosan az legyen benne. Hogy ne kell utána reklamálni legyen rá garancia, garantált legyen a minőség, és legyen ellenőrzött a minőség. Hiszen a gazda bizonyos várakozásokkal vásárolja meg a vetőanyagot, vagy szaporító anyagot, és hogyha ezek a várakozások nem teljesülnek, akkor a megélhetése van veszélyben. Márpedig Európa lényegi tevékenység a mezőgazdaság. valóban úgy kell szabályozni, hogy megfelelő legyen a rétegpiaci tevékenységek szabályozása is. És az a cél, hogy a kialakult mechanizmus segítségével a vállalkozások ne legyenek túl terhelve, neken túl regisztrálniuk a vető magokat, és ugyanakkor mégis legyen átlátható ez a terület. A kettő közötti egyensúlyt kell valahogy kialakítani, és ennek érdekében megfelelően kell meghatároznunk, hogy kik is a rétegpiaci előállítók. Nem tudom, hogy hány gazdára vonatkozik, hogy a szomszédja számára állít elő vetőanyagot, nem vagyok benne biztos, hogy rengetegen vannak, de mindenképpen létezik ilyen tevékenység, illetve ez az érv is bizonyos fokig megállhatja a helyét. Tehát tulajdonképpen jogos a felvetés. A McCoy, illetve Dorfman úr említette, hogy talán nem az alkalmazotti létszám, illetve a forgalom a tökéletes megfogalmazás. Én úgy gondolom, hogy ez egy meglehetősen elnagyolt megoldás, valami finomabb változatot kellene, hogy kialakítson a bizottság, és a módosításainkkal éppen erre törekszünk. Majd Szilvesztri úr szintén ezt emeli ki. Tehát azt gondolom, hogy egy kicsit gumicsont azt mondani, hogy az EU vető mag területén csak a nagyok rúgnak labdába. Én úgy gondolom, hogy KKV-k is szerepelnek ezen a területen. És a szabályok őket is kell, hogy védjék számukra is piaci lehetőséget kell, hogy biztosítsanak. Az nem lenne jó, hogy három-négy nagy játékos uralja a piacot, de alapvetően az egésznek a problémakénti exponálása és egyfajta gumicsont. Aztán, ami azt illeti, hogy a különböző növényváltozatokat miért termesztik vagy nem termesztik a gazdák, alapvetően ők a szupermarketek, a felvásárlók, illetve áttételesen a fogyasztók igényeihez alkalmazkodnak. Tehát a piac kemény valóságával összhangban tudnak csak tevékenykedni és prosperálni. Tehát nyilvánvaló, hogy amire nincsen kereslet, abból nem lesz forgalom, nem lesz eredmény. Tehát én úgy gondolom, hogy óriási génbankok segítségével, amelyek már is megvannak Európában, és oda új és új változatok kerülnek be minden évben, de ez az érem egyik oldala, a másik oldala, hogy hogy jut el a fogyasztókhoz a helyi boltba az adott fajta. Én úgy gondolom, hogy a kollégák módosító indítványai javítják majd a szöveget, és én szívesen együttműködök mindenkivel ebben az irányban. Köszönöm. Molto bene, grazie George. Köszönöm szépen Stadler és aztán Tarabella úr. Köszönöm szépen. Ott folytatnám, ahol egy kollégám abba hagyta. Szerintem nincs igazából ok erre a rendeletre, és az emberek tiltakozása hihetetlenül erős és széles körül. Nagyon sok reakciót kaptam én is, és Kádenbach kollega is elmondta már, hogy az európai közvélemény részéről nagyon kritikus hangokat is hallhattunk. Teljes mértékben szükségtelen, semmi által nem indokolt szabályozási mániája ez az Európai Bizottságnak. Semmi nem indokolja ezt a mezőgazdaságban, hogy ilyen rendeletet hozzunk létre, semmi nem történt. Egyszerűen az agráripar érdekeltségéről van itt szó. És itt nem arról van szó, hogy garantálni kell valamit, és szeretnék arra emlékeztetni, járulat és Toffman urakat is, hogy mindenki, aki aki szaporítanyagot elad vagy vesz, azt regisztráltatni kell. Ehhez nem kell bizottság vagy eh, rendelet. Nincs erre szükség sem Ausztriában, sem pedig Németországban igazából. Az, aki szaporítanyagot vásárol, ahol azt vásárolta, már most is kérhet eh, kártérítést, ott, a vásárolt ezt az Ehhez nem kell külön rendelet. Itt igazából csak egy újabb jóváhagyási eljárás lesz, ez akadályt fog képezni, és számos ember kirül majd a, az iparágon. Csak azok tudnak majd szembenézni az elvárásokkal, a feltételekkel, akiknek nagy apparátusa van. Vannak a piacon természetesen úgynevezett KKV-k, amelyeknek van egy nagy piaci részesedése, és sikerül a kisebbekkel szemben képítenünk egy jobb helyzetet, de mindig a kisebb fogja a rövidebbet húzni, azok, akik a kisebb termékekkel foglalkoznak, és az a tendencia, amit ez a rendelet felmutat, az azt jelenti, hogy sokkal inkább homogénebb, tanúsított termékek jönnek létre, pont azoknál, akik a növényvédőszereket is kínálják, tehát ez a tendencia mindenképpen ellenérzést vált ki az embereknél, ez jól, jól is van így. Egyetetek Szilveszter úrral, hogy itt változtatni kell, de másképp, mint ahogy azt ő javasolta, nem pedig a, nem a vállalatok számát kell még jobban ö, növelni ebben a rendeletben, tehát nem a kis cégeket kell visszaszorítani, azáltal beveszik ezeket is ebben a rendeletben, nem pont ellenkezőleg. Hogyha már akarunk egy ilyenfajta rendeletet, akkor azt a piacvezető cégekre, nagyokra kell kiterjeszteni, a többi dolog majd magától rendeződik, ez nem kell semmilyen fajta európai szabályozás vagy európai bizottság. Köszönöm szépen, Stadler kollega, és pedig Mark Tarabella, és aztán Dantan következik. Köszönöm szépen. Meglehetősen sok minden lehet hozzászólni, illetve elmondani a 12 irányelvet helyettesítő rendelet tervezettel kapcsolatban. Tehát rengeteg kérdés merül fel, illetve számos aggály a tervezettel kapcsolatban, és ezek megfogalmazhatók a különböző cikkekkel összefüggésben is. Most nem is térek ki igazából a hármas cikkre, Szilvesztri szúr ezt majd átírhatja, hanem három másikkal foglalkoznék, a 36-os az egyik, például a rétegpiaci szaporítóanyagokkal egy olyan derogációval, amelyet az előadó módosít, a mikrovállalkozásokra tér ki ez a szövegrész, ők élveznének mentességet, de ez túl korlátozza a körüket. Meglehetősen nagy koncentráció alakult ki a vetőmök piacon, legyen szó mezőgazdasági, nagy gazdaságoknak, vagy pedig háztáji kerteknek szánt vetőmagokról. És messze nem mindegy, hogy éppen melyiket szabályozzuk. Tehát úgy gondolom, hogy az idők folyamán kialakult egy erős koncentráció. Másrészt a gazdasági bizottságban szerepeltek különböző témák, amelyek ezzel összefüggenek, a KKV-knak a segítés, az európai gazdaságnak a felrende, fellendítése. Tehát jól néz ki a KKV-k segítése ezen a módon is, sőt ráadásul, mivel a fogyasztók keresletét szolgálja ki, hogy növekedjen a változatosság, ez nagyon üdvözlendő, de mi indokolja, hogy éppen 10 legyen az alkalmazottaknak a száma, illetve 2 millió a forgalom. Mi nem lehet 25 millió? Szerintem ez még jobb lenne. Úgy gondolom, hogy a régiókban ez fellendüléshez vezetne. Tehát nem tartom megfelelőnek ezt a korlátozott kört. Aztán az 57-es cikk a hivatalosan elismert leírásokkal, megnevezésekkel foglalkozik ennek az alkalmazásáról még ne is beszéljünk, de igazából a származási régióban eh, termesztett változatoknak a szabályait kellene hatékonyan meghatározni, legyen szó mondjuk paradicsomról. Különböző paradicsomokhoz szeretnének a helyi gazdák hozzájutni a helyi fajta választékból. Minden változatnak más az íze, a más az állaga. Tehát a biológiai sokféleségnek ez a része. Nem akarok részletekbe bocsátkozni, de úgy gondolom, hogy ez sem valósul meg hatékonyan. Az lenne a cél, hogy a származási régióban részesüljenek ezek a változatok. Fentarthatóvá szeretnénk tenni a a természetvédelmet, a környezetvédelmet szeretnénk szolgálni, ezáltal a fajtáknak a megőrzése a cél. Tehát úgy gondolom, hogy hatékonyabbá kellene, illetve egyértelműbbé tenni az 57-es cikknek a megfogalmazásait. Aztán a következő 136-os cikk ami a közforgalomban kapható változatokra, szaporítóanyagokra vonatkozik manapság elég sok cég szabadalmaztatja a saját vetőmagjait, és nyilvánvaló, hogyha a nemesítésbe komoly pénzeket fektettek, akkor senki nem vitatja, én sem vitatom, hogy ez az ő érdekeiket megfelelően szolgálja. De ott, ahol egyszerű kerti változatok léteznek, ott ne korlátozzuk ezeknek a használhatóságát. Mondjuk a Vilmoren katalógust fellapozva a 20. század e, elejéről, akkor azt látjuk, hogy a babra, borsóra összességében 50-60-70 oldalnyi változat e, vonatkozott, és ez jelentősen leszűkült mára, tehát valahogy próbáljunk ellensúlyt teremteni a túlkapásokkal szemben. Tehát szigorúan különböztessük meg a KKV-ket az amatőrtől. Tehát úgy szabályozzuk mind a két területet, hogy hatékony eredményekhez jussunk, és ezt szolgálják majd a módosítóink, és remélem, hogy többséget is kapnak majd. Úgyhogy nyitottak vagyunk a párbeszédre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mark. Michel Dantennek adom meg a szót. Először is szeretném köszönteni a látogatóinkat. Köszönöm, elnök úr. Megtörténik itt az Európai Parlamentben, ami ezúttal is, hogy kicsit érzelmileg túlfűtötté válik egyes kérdéseknek a vitája. És én elfogadhatatlannak tartom azt a kampányt, amelynek a tárgyaivá váltunk, illetve a célpontjává az ember egy-egy kattintással túl könnyen kifejezheti a véleményét manapság. Tehát úgy gondolom, hogy ez a kampány, amely utolértem az asszisztenseket, illetve a kollégákat is, ez odafigyelést igényel. Tehát az nem elég, hogy az ember bátran kattintgat erre-arra, hanem gyakorlati és megfontolásra is szükség van. Ami a mezőgazdaság és az előttünk lévő szabálytervezetet illeti, beszélhetünk itt hagyományos termékekről és változatokról, aztán szűk forgalomban szereplő termékekről, változatokról. Nem célszerű az egyik oldalon a gazdáknak a nagy többsége számára korlátozásokat bevezetni, mert nekik az lenne a szempont, hogy elérhetők legyenek a rezisztens fajták, és megbízható minőségben hozzájussanak a vetőmaghoz. Ugyanakkor szabadságot is kellene biztosítani mindenki számára, különösen az amatőrök számára, hogy a számukra kívánatos változatokat termesszék. Az eddig elhangzottak alapján azt hiszem azt mondhatom, hogy a holnap érdekében szükség lesz genetikai változatosságra, mert nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő. Tehát ennek megfelelő szabályokat kellene alkotni. Védjük meg az érintettek érdekeit. Tehát az egyik oldal számára tegyük lehetővé a fejlesztést, illetve a nemesítést, de védjük meg a másik oldalt is. A kicsik számára kinyitott kapu, nem kellően szabályozott. Hiszen lehet egyetlen terméke annak a cégnek a piacon, vagy pedig lehet kis mennyiségben többféle terméke. Hát ez nem egyértelmű ebben a megfogalmazásban. És aztán a kicsik némelyike nagyjá válhat, és itt jönnek be a képbe még a sarlatánok is. Tehát anélkül, hogy pejoratívan akarnak megfogalmazni, a kicsik fogalmát, valami minimális biztonságot kellene bevezetni, nehogy holnap az európai kertekbe egyfajta gazdasági vandalizmus lopakodhasson be. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen minden felszólalónak. Nagyon sok érzékenységet és egyes egyetértés is mutattunk egy olyan témában, amely hozzánk nagyon közel áll. A dokumentum nagyon jó alapot ad a vitának, most pedig azonnal meg is adnám a szót a vitán a bizottságnak, a Fogyasztóvédelmi Igazgatóságtól. Utána pedig visszaadom a szót Véles Szilveszti szónak, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy olyan téma, amely gyakorlatilag komoly érzelmeket mozgósít. Szeretném hangsúlyozni, amit korábban már elmondtam, hogy akkor, amikor megírtuk ezt a tervezetet, akkor az járt a fejünkben, hogy egyszerűsíteni kellene az említett 12 irányelvet. És mindenek előtt szerettük volna a rugalmasságot úgy növelni, hogy közben a biológiai sokféleséget is megőrizzük többen utaltak arra, hogy a kis, illetve a nagyvállalkozások megkülönböztetése hát esetleg kíván névalót hagy még maga után. Nyilván úgy kell a meghatározást megfogalmazni, hogy mindkét szereplő kategória működhessen, megmaradhasson a piacon. Tehát a kicsik se szűnjenek meg, és a nagyok érdekeit se veszélyeztessük. Aztán ami a helyi szinte zárt, korlátozott körű forgalmazást illeti. Én úgy gondolom, hogy nyilvánvalóan az ingyenesen kölcsönadott, illetve cserekapcsolatban elcserélt vető magokat, szaporító anyagokat másképpen kell kezelni. Vagy mondjuk a kertbarátok által nemesített amatőr virág szaporító anyagokat szintén kivételként kell kezelni. Tehát a genetikai örökség megőrzése az egy fontos cél. Nem szeretnénk, hogyha csökkenne a biológiai sokféleség és a katalógusoknak a terjedelme. Senki itt a teremben nem szeretné csökkenteni a biológiai sokféleséget, legkevésbé nem az Európai Bizottság. A Környezetvédelmi Főigazgatóság, illetve a Mezőgazdasági Főigazgatóság munkatársai mindenkit arra bíztatnak, hogy minél több veszélyeztetett fajtát termesszenek, védjenek a jövőre tekintettem. Tehát ehhez egy olyan jogi szabályozási keret kell, amely nagyobb biztonságot teremt a rétegpiacok számára a régi fajták megőrzése érdekében. Teljes mértékben egyetértünk Dorfman és Jár képviselők mondandójával. Bármekkora is a mérete a vállalkozásnak, legyen kicsi vagy nagy, azok, akik vásárolnak vetőmagot vagy szaporítóanyagot, tőlük legyenek profik vagy amatőrök. Fontos, hogy minőségi vetőmaghoz, szaporítóanyaghoz jussanak, és megfelelő fogyasztói választékot tudjanak biztosítani. Tehát ne derüljön ki, mondjuk a facsemeték ügyében, vagy a vetőmagok ügyében egy idő múlva, vagy néhány év múlva akár, hogy mégsem azt vásárolták, amit szerettek volna. Nem teljesültek az elvárásaik. Ami a mikrogazdák, illetve a vállalkozások meghatározását illeti, a tíz fő alkalmazotthoz kötése ennek a kategóriának, ez talán a hatóságok munkáját segítené, a tagállami hatóságok érvényesítik ezeket a szabályokat, és nyilván a finanszírozást is ők biztosítják majd. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a mentességet úgy alkossuk meg, hogy a tagállamok számára ez betartható legyen. Aztán szeretném hangsúlyozni a szöveggel kapcsolatban, hogy ez olyan megoldást kínál, amely új jogi helyzetképet alkot a vetőmagpiac számára. És azért nézzük meg, hogy az egyes cikk hogyan szabályozza a mentességeket, a kivételek körét. Tehát úgy gondolom, hogy sokféle aggára és problémára választ ad, hogyha ezt átolvassuk a ma említettek közül. Lion úr elmondta, hogy a vetőmag mm, szaporítás fontos tevékenység, európai szinten, sőt, én azt mondanám, hogy világméretekben is vezető szerepet játszik ez az iparág. Európa minden más régió vagy országcsoporthoz képes többet exportál a világpiacra vetőmagból, a szaporítóanyagból. Tehát ezért nagyon fontos, hogy védjük ezeket a vállalkozásokat, amelyek révén az export tevékenység megvalósul. Tehát nem annyira nagy múltikról van szó, hanem inkább kis vagy közepes nemzeti cégekről. És ez adja ki a teljes képet. Tarabella úr említette a babot borsót, hogyha a Vilmoren katalógusból eltűntek ezek a fajták, akkor valószínűleg az az ok, hogy senki nem kereste őket. És mégis amatőr forgalomban cseretárgyak maradtak, még hogyha kimaradtak a hivatalos katalógusból akkor is. Tehát a a szabályainknak az a célja, hogy kiegyensúlyozott helyzetet teremtsünk a profék és amatőrök között, egyensúlyba hozzuk őket, valamint a kisebb és nagyobb cégeket. Ez nehéz, nagy az ellenállás, komoly érzelmek nyilvánulnak meg, és hát persze nagy a pénzügyi tét is. És Danten úr emlékeztetett arra, hogy nagyon fontosak itt a forgalmi értékek is. Három számmal zárnám, 70%-a a vállalkozásoknak, amelyek vetőmagot hoznak piac, piaci forgalomba, illetve zöldségvetőmagot forgalmaznak, az mikrovállalkozás. A 60%-a a gyümölcsféléknek szintén mikrovállalkozásokhoz kapcsolódik. Aztán a szőlőfajták esetében azt mondhatjuk, hogy 90% a mikrovállalkozásoknak az aránya. Tehát nem szabad stigmatizálni ezeket a vállalkozásokat, de a nagyokat sem, tehát a kettőt összhangba kell hozni, és ez a célja a tervezetünknek. Olyan jogi keretet szeretnénk teremteni, amely teljes jogbiztonságot garantál számukra. biztos keretek között működhetnek, és akik megvásárolják a vetőmagokat, ők is bízhatnak a minőségben, hogy valóban az van a csomagban, ami a katalógusban szerepel. Ennyit szerettem volna a jelen stádiumban elmondani, és Szilveszti szúrral együtt fogunk majd működni, illetve az árnyék előadókkal, hogy a szöveget tovább javítsuk. Majd köszönöm szépen, elnök úr. Allora adesso restituisco la parola ad onorevole Silvestri. Köszönöm szépen. De Szilveszti úr következik összefoglalja a vitát. Köszönöm szépen először is, köszönöm minden kollégának a nagyon hasznos hozzászólásokat a vita során, és gratulálni is szeretnék a Bári Egyetemnek és annak képviselőinek. Látom, hogy eljöttek ide, nagyon magasan képzettek, és nagy örömmel köszöntöm őket. Hadd válaszoljak kollégák felvetésére, Stadler és Agnyónaknak. Nem én döntöttem úgy, hogy ez a rendelet most jelenjen meg. Lehet, hogy nem, nem a legjobbkor történt, hiszen nincsen égető szükség arra, hogy átszabjuk a vetőmagok és szaporítani anyagok piacát, de az lehető legtöbbet megtettük. Nem az én ötletem volt persze. Hausling úr hozzászólására reagálva elmondhatom, hogy nagyon örülök annak az együttműködést tanúsító szellemiségnek, Beszélgettünk már erről a témáról, és azt mondta, hogy nem a termelőket szeretnénk segíteni, de nem is szeretnénk korlátozni, a rétegpiaci anyagok használatát. Ez volt az alapgondolat. De a szabályozás na, a vásárlóknak fontos. Dorfman úr elgondolkodott ezen, azon, hogy a, az emberek szívesen mennek a helyi piacokra, különösen e, palántákért és e, mag, mag, magokért, és hogy kis, kisvállalatokban gondolkodunk, akkor rögtön a rétegtermelők jutnak az eszünkbe, amelyek e, nem, tanús, nem tanúsított és ellenőrzetlen anyagot juttatnak piacra, és amely meghatározhatja jelentős területen a kistermelőknek a termelését. És ezért, hogy egyensúlyt teremtsünk, és adjunk valamit a rétegpiac termelőinek, akik nem, akiket nem tehetünk ki nagyon sok bürokráciának, és nem szeretném monopolizálni a helyzetet, és nem csak a multinacionálisokra gondol, gondolunk. Szeretném a vásárlókat és a fogyasztókat is megvédeni. Ebből egy fontos dolog ered, az, hogy nagyon örülök annak, hogy mindannyiunk egyetért abban, hogy a rétegpiac meghatározása nem függhet össze a vállalat méretével. Mert ez különféle spekulációkra adhat alkalmat, hogyha maximáljuk a méretet, vagy pénzügyi adatokat, mondjuk egy milliónál húzzuk meg a határt, és miért nem 2,9-nél, mi történik? Az történik akkor, hogy azért, hogy az egyes vállalatok azért, hogy elkerüljék a rendelet hatáját, maximális bevételt fognak produkálni az, amelyeknek a te bevétele meghaladja a maximumot, egyszerűen ketté válnak. És ezt a kockázatot én szeretném elkerülni. Tehát nyilván mindannyian egyetértünk. Heusling úrnak is igaza van, amikor ezt kritizálja, és valamiféle rendelkezést keres hanem ezt, akkor egyetétek Kalembach asszonyal is. Nincs szükségünk további bürokráciára. De meg kell őrizni a biodiverzitást, amelyet a e, fogyasztók követelnek, hiszen a termelés diversifikálása e, piaci igény is, amely meg is védi a biodiverzitást. Ezért nagyon alaposan fogom végignézni az ő módosításait, és együtt is megnéz, átnézhetjük őket, mivel ő az árnyék előadója ennek a jelentésnek. Ezzel semmi problémám nincsen, és nagyon örülök a segítének. Rodesz asszony három, öt kérdést tett fel, és megpróbálok pontos választ adni akár a biztonság, bizottság részéről szerzem ezt be, akár a jelentésből. Nagyon egyértelmű definíciót kaptunk tőle. Ő azt mondta, hogy válaszok nagyon egyértelműek, és ezzel, ezzel el is kerülhetjük a módosítókat. Én a, szeretném a munkát megsporálni magamnak és a bizottságnak. A rétegpiacról mondottak kérdésében, valamint az éves bevétel tekintetében a mennyiségi meghatározások tekintetében, és lehetővé tenném, hogy a bizottság delegált jogi aktusok keretében nyúljon hozzá a többihez. És az lehetővé teszi a szabad marketinget. A módosításaimmal azt szeretném elérni, hogy az új növény eh, szaporító anyagok is piacra kerülhessenek, és a régi 57-es cikk eh, azt írja le, hogy eh, jogszabályok fedik le a régi változatokat, és ezt garantálni is tudjuk. Ami a génmódosított termékeket illeti, az biztonsági jellegű kérdés és ezen fog állni vagy bukni az egész jelentés. A rendeletnek az a célja, hogy garanciákat nyújtson a vásárlóknak, nem csak sztenderdeket szabjon meg. Dorfman úr, köszönöm a részletes hozzászólást. Osztani is tudom ezeket. Jár úr, a jelentésemben nem regionális, hanem helyi piacokról beszéltem. És a helyi piac az nem egészen világos, hogy miben áll, de ezt a vitát majd később lefolytatjuk, és akkor lehetőségünk lesz arra, hogy megállapítsuk, hogy mit jelent a helyi piac. meg kell nézni, hogy vajon a szakbizottsági tagok egyetértenek ebbe, e benne. Szóba hoztam még azt, ami engem is nagyon érdekes, hogy miként lehet egyértelműen definiálni a profi termelőket és a hobbi kertészeket, miként lehet különbséget tenni. A kappam négy évbe tellett meghatározni a profi gazdálkodókat, és ezekre azt mondtuk, hogy majd a tagállamok majd elintézik és ha most meg tudjuk határozni, hogy kik a profi gazdák és kik nem azok, az nagy csoda lenne, de sokban segítene máshol is, hiszen a kapnak ezt a kérdést nem sikerült megnyugtatóan rendeznie. gond volt a gyümölcsökkel, és ezt majd jobban áttekintjük. Köszönöm, hogy szoba hozták. Lion úr, nagyon közel vannak az álláspontjaink. Val egyensúlyt kell teremteni azért, hogy ne legyenek olyan vállalatok, amelyek a vállalatok azért használják fel a rendeletet, hogy a biodiverzitás elősegítsék, a, és ne teremtsünk túl sok bürokráciát a kistermelőknek. Tarabella úrnak a következőt mondanom, ő négy dolgot említett. A rendelet négy cikkére vonatkozóan, a 36-osra, az 57-esre, a 130 az 1 a 3-asra és 7-esre, és ezeket a jövő, ezekre a jövő héten térek rá. Ezt fel, ezeket felhasználom a lottóban, ezeket a számok, számokat, és hogyha ezekkel a cikke szá, sorszámokkal nyerek, akkor majd osztozunk a nyereményen. Nagyon sok vita zajlott a rétegpiaci szektorról, és az azzal kapcsolatos aggodalmakról. Az eredet régióinak meghatározásában nem korlátozhatjuk ezt egyes régiókra. A paradicsom volt a példa, és az 1-3-as, 3-6-os, 7-esről még tovább szeretnék gondolkodni. Azt hiszem, hogy végig átmentem mindenkinek meg, eh, hozzászólásán. A vita nagyon tartalmas volt. Dantán úr egyetértek önnel is a rétegpiac definíciójában, amennyiben az na, annak a um, vállalati forgalomhoz való kötése olyan magatartást okozhat, amit szeretnénk elkerülni. Két dolgot kell szem előtt tartani. A fogyasztók és a vásárlók érdekét. Ennek nem az az ö, oka, hogy, a rá, hogy az európai szinten kényszerítsük -e a jogszabályalkotást, hanem hogy elérjük, hogy az emberek tud, tudhassák azt, hogy mit vesznek hogy mit, mi szerepel a csomagoláson, és hogy, milyen beteg, és, hogy ne, és hogy ez nem okoz betegségeket. Hogyha nem növeljük a kis, kistermelők adminisztrációs terheit, akkor ez jól felhasználható lesz a piacon, és ezzel szeretnénk folytatni a munkát. Nem szeretnénk kisajátítani a szaporító anyagokra való rendelkezést. Ha ezt figyelemet tartjuk, akkor jó munkát végzünk, és megfelelő egyensúlyt tudunk teremteni a szövegben és a definíciókban is. Köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzászólásait, a vitát. Rodes asszonynak további információt juttatok majd el, és ezt a nem ideológiai megközelítést fenntartjuk, és, me és észszerű javaslatokat teszünk, eh, amelynek a célja egyértelmű, akkor nagyon gyorsan le tudjuk zárni a vitát, és jól is. Lehet, hogy nem a legalkalmasabb az idő az ilyen forró vitára, de a parlament eh, jó eredményt érhet el. Oly módon, hogy olyan szöveget eh, állítunk elő, amelyre a lakosságnak szüksége van. Köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a bizottságnak, minden kollégának, aki részt vett ebben a vitában. Mielőtt még megkezdenénk a meghallgatásunkat, és mielőtt még megadnám a szót a hat itt várakozó vendégünknek, szeretném a következőt elmondani. Né- néhány percre szükségünk van ahhoz, hogy a 11-es napirendről pontról beszélhessünk. Ez az utolsó napirendi pontunk a mai eh, napon. A növényi betegség elleni vérintézkedés. Fájmon kollégának szeretné megadni a szót eh, ahhoz, hogy röviden bevezesse ezt a témát. Köszönöm szépen, elnök úr. Azután, hogy ezt a javaslatot eh, gondosan elolvastuk, és konzultáltam a szakértőkkel, az árnyékjelentéstevőkkel. Elmondhatom, hogy racionális a bizottság javaslata. Eh, ezen a területen nagyon fontos a modernizáció, figyelembe véve a rizikókat. Pozitív az, hogy az Európai Bizottság ezt csomagként tárja elég, ez tartalmazza a teljes élelmiszerláncot. Számos pontot tartalmaz ez a javaslat, amelyről még beszélni kell. Úgy vélem, hogy nem helyes az, hogyha földrajzilag korlátozzuk a hatáskört, és bizonyos területeket, a legkülsőbb területeket kiveszünk a hatály alól. Az Európai Unió területe egy közös belső piac, és itt egyforma szabályoknak kell érvényesnek lennie. Nem helyes az, hogy bizonyos szabályok csak egy bizonyos területre érvényesek. Egy ilyenfajta eljárás akadályokat képez, és ez nem felel meg az EU elveinek. Véleményem szerint ez a javaslat nincs összekötve a nemzetközi standardokkal, amit, amit az IPCC megállapodás is tartalmaz. A szakbizottságnak ezt figyelembe kell vennie. Egyetértek azzal, hogy minden professzionális felhasználót be kell vonni a védőintézkedési rendszerbe, ugyancsak egyetértek azzal is, hogy a kártevők ellen fel kell lépni, a, például a zöld közterületeken is. Úgy gondolom, hogy itt nagy átláthatóságra van szükség, a, köz, a zöld közterületek eh, tulajdonosait, ahol eh, értésre van szükség, ezeket itt azonnal informálni kell a tulajdonosokat. Úgy gondolom, hogy pénzügyi biztosításra is szükség van az Európai Unió szintjén, ez összehasonlítható lenne azzal, amit létrehoztunk már az állatagészségügy területén a több éves pénzügyi kereten belül elkülönített eszközt én helyesnek tartom. Ez egy jó lépés. Ezen kívül úgy vélem, hogy a javasolt intézkedések túlságosan sok hatásköt rónak az Európai Bizottságra, és a tagállamokra is túl nagy teher hárul. Például a jelentés kapcsán Abban indul ki a jelentéstevő, hogy számos kérdést már most lehetne rendezni, például a bizottság, illetve az illetékes hatóságok között létrejövő megalapodásra, és nem kell ezeket a az illetékesség köröket a bizottságra átruházni. Itt majd módosítókat is be fogok nyújtani, 32-t már benyújtottam. Ugyanez vonatkozik a jogszabályok hatályba lépésére is. Jó lenne, hogyha a teljes jogotási csomag életbe lépne, viszont az is fontos, hogy a nemzeti hatóságok és a professzionális felhasználók fel tudjanak készülni az új rendelkezésekre, és ehhez két-három évre lenne szükség. A szakértők, akikre beszéltem erről a problémáról, azt állítják, hogy legalább két évre lenne szükség ahhoz, hogy fel lehessen készülni arról informáltak engem, hogy az EMI-ben is van egy álláspont, 56 módosítással. Ennyit szerettem volna elmondani. Molto bene, grazie collega Fimo. Köszönöm kollégának, és köszönjük szépen, hogy rövidre fogta. Nem tudom, hogy a bizottság részéről Budlé úr szeretne hozzászólni. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Mivel Jusszó árnyék előadó nincs itt, az ő nevében fogok felszólalni. Ő most éppen Hondurasban van. Először is szeretném megköszönni az előadónak a munkáját. Be kell vezetnünk az alapvető jogi aktusokat, minőségi és mennyiségi tekintetben is, hiszen ezek alapvető elemein ennek a jogszabálynak. A karanténba eh, helyezhető kártevőket eh, Továbbá csak is engedélye rendelkező országokból lehet beengedni ilyen termékeket. Az élő állatokra vonatkozó szabályoknak megfelelően, hiszen ahol általános import, importot engedélyeztek, ott, ott korlátozták a behozatalt. Táncsila kollega. Köszönöm, elnök úr. Ez a jogszabályjavaslat meg akarja er-, előzni e-, azokat az eseteket, amelyben ilyen kártevők elszaporodnak. Nagyon összetett a kérdés, és a lehető legjobb megoldást kell megtanulni, a meg legmegfelelőbb megoldást azért, hogy ezeken a tényekek, tényezőkkel szemben felvessük a harcot, amelyek kedvezőtlenül befolyásolják a mezőgazdaságot, az élelmiszerláncot, és az ágazatot azért, hogy az ilyen kártevő járványokat felszámolhassunk. A megelőző intézkedések a legfontosabb azért, hogy csökkenthessék a gazdák a kártevők elszaporodásának veszélyét, mielőtt megvalósítják a sokkal drasztikusabb intézkedéseket, például a kártevőítók bevetését. A erdőfejle, e, erdőtelepítés esetében és a biodiverzitás tekintetében is nagyon fontosak, valamint az ökoszisztémák fenntartása miatt hat emeljem ki, hogy mindazok a kérdések, amelyek a növénykártevőkkel kapcsolatosak, azokat a mezőgazdasági láncolat védelmének szempontjából kell e, kezelni. Az mezőgazdaság, az erdőgazdaság és az európai nemzeti örökség e, veszélyeknek van két éve. A legutolsó statisztikák szerint az elmúlt években növekedtek a növényvédelmi problémák, és mindezek a kereskedem globalizációja és a klímaváltozás miatt történtek. Az intézkedések szeretnék megakadályozni ezeket a kártevőket annak érdekében, hogy minden gazdálkodó meg, megvalósítja az elővigyázatosság intézkedéseket, és fenntartható módon kezeli a kártevőírtókat azért, hogy megvédje az élelmiszer és mezőgazdasági láncot a fogyasztók és a környezetvédelem érdekében. Azért fontos megoldást tanulni, hogy pénzügyi kompenzációt is juthassunk a gazdáknak annak érdekében, hogy megvalósíthassák ezeket az intézkedéseket. Európai kártyavírtói kezelési terv kell, és módosítókat kell benyújtanunk, az, amelyek figyelembe veszik az összes hatályban lévő európai jogszabályt. Hadd mondjam még el, hogy a delegált jogi aktusok kérdését is megvizsgáljuk a javaslatban, hiszen az lehetővé teszi, hiszen az túl nagy hatalmat a bizottságnak, amit nekünk kell szabályozni. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a Szánkó főigazgatóság részéről Pudlet úrnak. Azután visszaadom majd a szót az előadónak, hallgassuk akkor a kommentárt. Köszönöm szépen, elnök úr! percenk meg vannak számlálva, úgyhogy arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyrészt az ultraperiferiális, illetve a trópusi régiók éghajlat adottságai és növényvilága azt jelentik összességében, hogy a helyi fajták nagyon fontosak és hasznosak lehetnek számunkra. Tehát az Európai Unió szárazföldi kontinentális területeire áttelepíthetők részben ezek a fajták. Fontos lenne, hogy a szabad kereskedelem érvényesüljön. De csak olyan szinten, hogy az éghajlatváltozással terjedő betegségek ellen tudjunk védekezni az európai piacon. Ami a káros hatások elleni védekezést illeti, úgy gondolom, hogy rugalmasan kellene kezelni az új káros szervezeteknek a listáját. Az uniós import megfelelő szabályozása itt a megoldás. Tehát azt támogatjuk, hogy ez a lista ne legyen rögzített, illetve kőbevésett. Aztán a pénzügyi kártérítés ügyében, ami a gazdák anyagi kártérítésére vonatkozik, mindenképpen jó lenne, hogy amennyiben egy új veszélyforrás jelenik meg, akkor ennek a megszüntetésével összefüggő kártérítésre jogosult legyen a gazda. Tehát, hogyha ki kell vágni fákat, vagy mondjuk meg kell semmisíteni egy ültetvényt, akkor gazdasági kár éri a gazdát. Tehát fontos lenne, hogy erre kártérítést kaphasson megfelelő forrásokat kell erre előirányozni. Aztán a harmadik országból behozott növények komoly aggodalmakat váltanak ki. Az utóbbi években számos példát tapasztalhattunk erre a legutolsó. Dél-Olaszországban az olajfákat érintő betegség, illetve a szicíliai ültetvényeknek a megbetegedése, valamint a pálmafajtáknak a pusztulása okozott ilyen aggodalmakat. Tehát szorosan nyomon kell követni ezt az import tevékenységet. De ez ne jelentse a bürokráciának a topzódását, hanem egyszerűen csak védjük a gazdákat. Védjük a növényeinket. felmerülnek reális kockázatok, ezeket kezelni kell, csökkenteni kell, igyekeznünk kell őket megszüntetni is akár. Ehhez felügyeletre van szükség, különböző laboratóriumi elemzésekre, vizsgálatokra, de ne az legyen belőle, hogy túl terjeszkedik a, a hatósági szabályozás. Ennyit szerettem volna kommentárként, köszönöm. Köszönöm szépen a DJ Szenko képviselőjének, és most eh, Fájman úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm az elmondottakat. Számos módosítási lehetőség merül fel, én úgy gondolom, december 6-a a vonatkozó határidő, és úgy gondolom, hogy sikerül majd megtalálnunk a megfelelő utat, hogy szavazásra vigyük ezt januárban vagy februárban. Akkor rendben, elnézést kérek szakértőinktől a csúszásért, és szeretném a növényegészségügyi meghallgatást megnyitni. Hat szakértő van itt körünkben. Kiágó asszonyjal szeretném kezdeni a sort, aki a lett állami növényvédelmi szolgálatot képviseli, és 10-10 percet szánnánk az egyes előadókra. Ön kezdené a sort, aztán Szilvesztri szórát kérnem, hogy fáradjon ki az elnökségi asztalhoz. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő, Krisztin Kiágó a nevem, és a lett állami növényvédelmi szolgálat igazgatója vagyok. Szeretnék a jogszabályok végrehajtásáról beszámolni önöknek, illetve a jogalkotási hátteret mutatnám be. Melyek a vonatkozó jogszabályok, és a gazdáink nézőpontjából szeretném mindezt felvázolni önöknek. Úgy gondolom, hogy az óriási terjedelmes dokumentum összeállításával az Európai Bizottság remek munkát végzett, és valóban a növényvédelmet, a növény egészségügy fejlődését szolgálja. Rátérve akkor témámra, az első ábra keretében háttérinformációkat szeretnék adni, egy kicsit képbe hozva önöket e tekintetben. A növényegészségügy ugyanolyan fontos, mint az állategészségügy, vagy a növény biztonság, mint az élelmiszerbiztonság egyik ága. A nemzeti fejlesztési kérdések, illetve a biztonsági terület egyik kérdése. Nem egyszerűen csak egy gazdasági terület, hanem az állam fejlődésének a szerves része, illetve azt is úgy gondolom meghatározza, hogy az Unióban milyen jövőre számíthat az adott tagállam. Tehát az előttünk lévő kérdéskör meglehetősen széles. Itt az éghajlatváltozás, ezzel összefüggésben kell ezt tárgyalni. Az emberi memória véges, vagy mondhatnánk, hogy rövid, nem emlékszünk a történelemre, hát egy kicsit az egészségügyi, illetve biztonsági kérdések azok mostoha gyerekként kezelt dolgok. Szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a növényegészségügy az óriási hatással jár, és nem csak üzleti értelemben, tehát kiemelt a jelentősége. Olyan kihívásokat támaszt, amely számos terület számára komoly feladatokat jelent, nem csak az erdőgazdálkodásban, hanem más területeken is. Szeretném felhívni a figyelmüket a nemzetközi egyezményi háttérre, az IPPC, a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény különböző terminológiai problémákat is kell tárgyalnunk ebben az összefüggésben. Aztán az új szervezetekkel összefüggő szakszavak szintén tisztázandók, mert azokban az országokban, ahol jó növényegészségügyi szabványokat érvényesítenek. Ott ez a terminológia is természetszerűleg rendben van, de mégis maradnak tisztázandó kérdések. Aztán a rendelet különböző kategóriái között nem szerepelnek a gyomnövények, pedig a gyomnövények komoly gondot okoznak számos területen. És sok helyen a környezetvédelem keretében szabályozzák őket. Ez problémákhoz vezet, mert több forrásra van szükség a kezelésükhöz. A kereskedelmi partnereink is tudják, hogy vannak gyomnövények, illetve karanténba helyezendő szervezetek, és a növényegészségügyi rendeletben van, van erre vonatkozó kitétel, de újabb szabályozások, illetve jogszabályok jönnek létre finanszírozási kérdéseket felvetve, és a kisebb országok számára ez nehézséget jelent, mert nem csak administratív korlátokat hoz létre, hanem külön koordinációs feladatokat is ró rájuk. Aztán rátérnék a professzionális gazdálkodókra, A rendeletben az szerepel, hogy a professzionális vállalkozás különböző intézkedéseket foganatosíthat a kártevők felszámolása érdekében. És a növényegészségügyi rendtartást ez annyiban érinti, hogy a karanténba helyezés egy biztonsági kérdés, nem üzleti kérdés, és hogyha ez nem történik meg, akkor veszélyeztetheti a növényegészségügyet. Érdemes lenne a rendszert úgy működtetni, hogy az állami igazgatásban hozhassák meg a döntéseket az intézkedésekről. És a gazdálkodók azért nem tudják adott esetben meghozni a döntéseket, mert az állami hatóságok nem rendelkeznek elég forrással a növényegészségügy szempontjának az érvényesítésére. Aztán azt is látni kell, hogy a gazdálkodó szervezetek kis országok esetében 90-95%-ban kis vállalkozások, amelyek tevékenységi köre viszont meglehetősen széles. Tehát a kis országokban főképpen importtermékekkel foglalkozunk intézményi szinten. Azt mondhatjuk, hogy a növényegészségügy nem csak nálunk, hanem más tagállamokban is romlott az utóbbi időben. Úgyhogy a kis vállalkozások számára ez komoly kockázatot jelent. Nem állnak hatósági felügyelet alatt, és számunkra aggályos, hogy ez a helyzet hová vezet. Aztán még az import ügyében szeretnénk arra felhívni a figyelmüket, hogy az import előírások hogyan működnek, az új mechanizmus, amelyet létrehoztak Ezek azt jelentik az intézkedések összességében, hogy szigorúban ellenőrzik majd a termékbehozatat, így vélekednek a szakértőink. Tehát az EU e, behozatali ellenőrzései fokozódnak majd. Aztán a különböző e, beszámolási vagy adatszolgáltatási kötelezettségek, mondhatnánk, hogy meglehetősen bürokratikus előírásokat támasztanak, arra jutottunk, megvizsgálva az előírásokat, hogy óriási administratív teher nehezedik a gazdálkodókra a tekintetben, hogy mennyiféle adatszolgáltatást kell biztosítani. Tehát gyakorlatilag több jelentést kell, hogy írjanak, mint amennyi idejük marad a növények ellenőrzésére. Hogyha a munkatársaim folyamatosan jelentéseket írnak, akkor nem tudnak a szakterülettel foglalkozni. Erre szerettem volna felhívni a figyelmüket. Köszönöm szépen. Röviden összefoglalva szerettem volna bemutatni, hogy a szakértőink hogy vélekednek. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Grazie. Rászolgált a tapsra, valóban. Köszönöm szépen Krisztin Kiágónak. Most pedig Pascal Parisot kapja meg a szót, aki a tudományos ügyek részlegét érkezett. Tessék, benne a szó. Bonjour, mesdames, messieurs, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Jó napot kívánok, tisztelt képviselők! Fontos számomra ez a lehetőség, hogy itt bemutathatom a jövőképünket, illetve én helyzetképet adhatok a növényegészségügyről, az ANSES részéről. A növényegészségügyi, illetve környezetvédelmi ügynökség részéről. Ez egy nagy hatóság Franciaországban. Nem csak a fogyasztóvédelemmel foglalkozik, bár a különböző kockázati körök keretében ez is felmerült. Tehát a munkahelyi veszélyektől kezdve akár a mobiltelefonokon átmondhatnám az élelmiszer, illetve a gazdák kockázatai, a növény egészségügy, sőt állategészségügy veszélyei mind a tevékenységi körünkbe tartoznak. A, én pedig a laboratóriumi tudományos területet vezetem a szervezetünknél. Egy kis hátteret szeretnék adni a helyzetismertetőmhöz. Az szabályozási reform adja tulajdonképpen a hátterét ennek a változásnak, amelyről szeretnék beszámolni, az, ANSEN, az ANSES, a hatóságunk a különböző kockázatokat elemezve, értékelve vizsgálja, hogy a növényegészségügyből milyen egészségügyi veszélyek fakadhatnak, és a szakminisztériumot, szaktárcát tájékoztatjuk, szükség esetén pedig a nagy közönséget is. Hozzánk tartozik a gyógyszerek és az állategészségügy kérdésköre is. 11 laboratórium végez tevékenységet a megbízásunkból, és az állategészségügyjel, növényegészségügyjel foglalkoznak, Gyorsan néhány számot szeretnék említeni. 800 szakértővel működünk. ...720 közülük a növény- és állategészségügyet elemzi, értékeli. Azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert a bizottság a szabályozási csomagban az állat és növényegészségügy ellenőrzésére készít különböző javaslatokat, és itt a szinergiák kimutathatók a növény- és állategészségügyi veszélyek, kockázatok kezelése, valamint a biztonság között az élelmiszerbiztonsága, különböző balesetek, illetve szennyeződések megelőzése ezáltal lehetséges. Tehát általában növényegészségügyi problémából erednek, vagy állategészségügyi problémával függenek össze ezek a jelenségek. Nem időznék a tevékenységünk kapcsán hosszabban az adatokon, de európai keretben működünk az EFSA-val szorosan együttműködve, illetve a tagállami hatóságokkal, a társhatóságokkal szoros együttműködésben. A megfelelő illetékes hatóságokkal kapcsolatot tartunk. Legyen szó állat- vagy növényegészségügyről, vagy környezetvédelmi kérdésekről. Megtaláljuk az együttműködő partnereinket. Számos kutató intézettel és elemző intézettel tartunk szintén kapcsolat Európában. A növényegészségügyi vonatkozásokra majd visszatérek még. Egyre több felügyeleti feladatunk is adódik, hiszen itt európai szinten, de akár nálunk hazai szinten, Franciaországban is elmondhatjuk, hogy egyre nagyobb szükség van uniós szintű felügyeleti munkára. Tehát a növényegészségügy Különböző viták zajlottak le ebben a témakörben, és ezek úgy jellemezhetők, hogy nagyon eltérő a kockázatoknak a köre, itt széles körű eh, jellegről beszélhetünk, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy mondjuk a kiskertről van szó, vagy a pálma egészségügyről, eh, vagy pedig a az ánizsmag egészségügyi vonatkozásairól, vagy a gombákról, akár a, meg különböző kártevőként támadják ezeket a növényeket, baktériumok, vírusok, repülő rovarok által terjesztett betegségek merülnek fel, úgyhogy számos kórokozóval bonyolítják a tevékenységünket. Tehát rendszeresen frissíteni kell az adatbázisunkat, hogy az újonnan felmerülő veszélyforrásokat kezelni tudjuk. Egy mátrixot alakítottunk ki, szeretnénk a gyökerénél megfogni a különböző problémákat, mondjuk ez különösen érvényes a gabona területre. A növényegészségügy kifejezetten komplex, összetett terület több rendeletről beszélhetünk, de itt most a növényegészségügyi rendeletre szeretnék központosítani. A vetőmag rendelet szintén fontos, ami korábban szerepelt itt a vitában, és ennek a területnek az ellenőrzés adja lényegi részét. Tehát a növényegészségügy szabályozási csomagja ellenőrzési szempontból azt jelenti, hogy elsősorban az éghajlatváltozás jelenséget kell kezelnünk. Berepülnek a rovarok, mert melegszik az időjárás, és ez azt jelenti, hogy behurcolják a betegségeket. Vagy a gabonákat megtámadják különböző gombafélék, több a csapadék, nagyobb a meleg, és ebből az emberi egészségre veszélyes problémák is keletkeznek. Mindennek igen komoly hatása van a káros szervezetekre, mintegy 40 új ilyen szervezetről beszélhetünk, amely az európai területre mostanában került be. Úgy gondolom, hogy a világ népessége, mivel folyamatosan növekszik, ez azt jelenti, hogy az élelmiszerellátás biztonságát úgy tudjuk biztosítani, hogy csökkentjük a pocsékolást, tehát kevesebb élelmiszert pazarolunk el, és emellett egyre minőségibb élelmiszereket állítunk elő. Az emberi képzelet rendkívül gazdag, és még városi környezetben is egyre több helyen ültetnek különböző haszonnövényeket, zöld falakat alakítanak ki, és gyakorlatilag bármi elképzelhető. Amikor új gyakorlatokról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy új növényfajtákkal gazdagodik a növényvilágunk. Új virágos növények kerülnek be, új gyomnövények jönnek a kertjeinkbe. Tehát Mindezt kezelni kell harmóniában a termeléssel és az egészségvédelemmel. Hetven év a következő számom, 50 évet akartam eredetileg, de valójában itt 70 év lemaradásról van szó a növényegészségügyben, és ezt a lemaradást kell kezelni. A növényvédelmi szakértők ilyen átfutással követik a betegségeknek a terjedését. Tehát ennyi az átfutási ideje a különböző problémák kezelésének. Aztán a genetikai, illetve biotechnológiai jelenségeket is napra készen követnünk kell. Az egyes molekulák káros hatásával is foglalkozunk, kell, amelyek a növények egészségügy, egészségét veszélyeztetik, illetve a gazdáknak a tevékenységét is veszélybe sodorják. A növényegészségügyi terület képes legyen kimutatni a kórokozók jelenlétét, és az elterjedtségüknek a mértékét is, hogy tudjuk, hogy hogyan kell kezelni egy adott ültetvényt. A világháború után különböző vegyi anyagokkal védve a termést növeltük a hozamot, viszont aztán egyre inkább veszélyforrást kezdtünk látni a növényvédő szerekben, mert kiderült, hogy a maradvány, a szermaradványok veszélyeztették az emberi egészséget. Különböző adalékanyagok, műanyagok jelentek meg, és ezekben egyre inkább toxikológiai veszélyforrást látunk. Tehát emiatt vissza kellett térnünk a növényegészségügy a hagyományos kérdéseire. A cél az, hogy el tudjuk látni a növekvő létszámú emberiséget, és közben a fogyasztók egészségét is meg tudjuk védeni, valamint a környezetet se sodorjuk veszélybe. Miközben a tagállamok az államadóságra vetik a tekintetüket, nem szabad, hogy a figyelmük csak erre korlátozódjon, ugyanennyire fontos, hogy a növényegészségügyel is foglalkozzanak, és hogy korlátozzák, kezeljék a behúzott betegségeket. Ez még akár a magánszemélyeknek a mindennapi életét is érinti, hiszen különböző növényeket hoznak be, ezeket kitelepítik a magánkertekbe, és összességében ebből lesz a jelentős hatás. Tehát megfelelő diagnosztikát kell üzemeltetnünk, ezt szolgálják a laboratóriumunk. Akreditált laboratóriumokkal dolgozunk, és élelmiszerbiztonsági, növényegészségügyi méréseket, vizsgálatokat végzünk nemzeti e, és uniós szinten a akreditált laboratóriumoknak a hálózatában együtt tudunk működni a társ laboratóriumokkal. Jól kell meghatároznunk a célterületeket, amelyeket ellenőrzünk, e, illetve felügyelünk. Rendszeresen frissíteni kell, aktualizálni kell a kórokozók adatbázisát, hogy nyomon tudjuk követni a terjedésüket, illetve a kitettséget a különböző kockázattípusoknak. Az elemzési, kutatási módszertan továbbfejlesztésével hatékonyabbá kell tennünk a diagnosztikát. Mindez az irányelv, illetve a rendelet javaslat céljai közé tartozik. A növényegészségügyi kockázatokat elemezve tudunk döntéseket hozni és bevezetni a szükséges intézkedéseket. A cél az, hogy a nagyszámú kórokozót ellenőrzés alatt tudjuk tartani. Tehát erre kiterjedt intézkedés sorozat ad lehetőséget. Nézzük akkor a felügyeleti területet. Tovább kell fejlesztenünk ezt a tevékenységet. A növényegészségügy, a biológiai, molekuláris illetve a különböző sejtszintű tevékenységek keretében valósulhat meg. Kell egy biztonsági terv vészhelyzetekre. Legyen szó mondjuk egy mocsaras területnek, vagy egy erdős vidéknek a problémáiról. Tehát a, az érintett területnek a sajátosságait kell figyelembe venni ebben a tervben, és természetesen az egészségügyi, diagnosztikai, felügyeleti kérdéseket összehangoltan kell megvalósítani. A növényes állategészségügy szabályozási csomagja, én úgy gondolom, hogy lehetőséget biztosít számunkra, hogy behozzuk ezt az említett késést, hiszen késésben vagyunk, előttünk vannak a kihívások, amelyeknek meg kell felelnünk, és a mai kihívásokat szeretnénk kezelni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Most pedig eh, Klaus eh, Rapf kapja meg a szót az Ásia Noel nevében arra szeretném emlékeztetni a szakértőinket, hogy 10 percben kell összefoglalniuk, mondani valójukat, hogy utána még vitázhassunk, hogy kérdést tehessünk fel nekik, és meghallgathassuk a válaszaikat is a kérdésekre. Tehát kérem, hogy 10 percben mutassák be az előadásukat, és így lesz még egy fél óránk arra, hogy vitázhassunk. Raff, membro del board di Arkenoa. Klaus Raff következik az Arkenoa nevében. Köszönöm szépen, Szilvesztris úr! Köszönöm a lehetőséget arra, hogy bemutathatom a biodiverzitási perspektívet. Ez majd egy múzeum látványosság lesz, vagy a élelmiszerbiztonság lesz a jövőben az emberek számára. Itt ezen a képen láthatjuk, hogy mit jelent az élelmiszer számunkra. A szervezetünk 20 éve létezik, egyetőbb a tagunk, van egy kis kertünk is, 6500 különböző magvetet tárolunk a magbankunkban. Mit jelent a diverzitás? Elsősorban ez genetikai diverzitást jelent, amely például dinamikus érési időt, dinamikus formákat, különböző ízeket, különböző főzési mm, mm, minőségeket jelent. Miért van erre szükség? Azért, mert a genetikai igazítás a növényeink mm, életbiztosítása, a genetikai diverzitás ezen kívül a legfenntartatóbb életbiztosításunk is. Kik azok, akik a biodiverzitás felett örködnek? Először is a különböző szaporítanyagvédők, a különböző gyűjtők, a génbankok többek között. Mit is, e, mi is egy, egy fajta? Amit láthatunk a bal oldalon, az egyfajta paprikafajta, a kaibi paprika, ez nem homogén ö, fajta, és minden ö, tehát ezek dinamikus jellegek, ez azt jelenti, hogy mindig alkalmazkodnak a környezethez. A régi ö, fajták mindig fiatalok, mert állandó mértékben változnak. Csak nagyon kis része a földön lévő növényeknek tud megfelelni a javasolt fajta definíciónak. Tehát milyen fajta jobb szabályzásra van szükség. Nagy mértékben kiszélesítik a határt. 250-ről most már mintegy 300 ezer fajtára terjesztik ezt ki. Egyre mélyebb a szabályozás, nagyon sok szektorális szabályozás van, nagyon de kevés a részlete, viszont most már ez 100%-ot fog elérni a későbbiekben. A jelenlegi rendszer csak azok célja az, hogy a kereskedelmi felhasználást szabályozza, de az új javaslat másfajta interakciókat is lefed. amelyek nem tartoznak a kereskedelmi használatba. A jelenlegi rendszerben a kereskedelmi cégeknek kell regisztrálnia, viszont óriási regisztrációt terveznek a definíciónak megfelelően minden gazdálkodónak, minden kiskereskedőnek, termesztőnek, vagy akár kertésznek is regisztráltatnia kell, hogyha pénz ezért vásárolt vagy adott el magad. A standardok kapcsán nem veszik figyelembe fenntartatósági standardokat, és a genetikai gazdagság pedig már eleve nem kerül félelmevételre. egyre kevesebb a genetikai diverzitás, itt nem lehet egyfajta ö, bevásárló ö, listát létrehozni. Az elmúlt száz év során számos fajta el, eltűnt, előtt százalék körülbelül, és mint és pontosan száz éve létezik a modern növénynemesítés, ez csak egy véletlen lehet. A korlátozó szaporítanak törvények is hozzájátok ahhoz az második, első világháború után, hogy számos szereplő és kínálat tűnt el. Különböző perspektívából ö, tekinthetünk a mozgástérre. A regisztráció igazából akadályozza a piacra való lépést az új szereplők esetében hallhattuk az adatokat is, hogy mennyire koncentrált már most is a piac. Hasonlítsuk össze ezt például azzal, hogyha ilyenfajta szabályozás lenne az éttermekben is. Például egy receptet regisztráltatni kellene, vagy akár egy főzés technológiát is eh, regisztráltatni kérdez, kellene, ugyanis a receptnek másnak kellene lenni, mint a többinek, és természetesen egyfajta tanúsítványra is szükség van. Informálni kell a hatóságot arról, hogy valaki főzni akar egy, meg akar főzni egy receptet, a hozzátevőket is megvizsgálnák, összehasonlítanák azt, hogy ez hasonlít-e a receptre. a közösségi növényi fajtákra vonatkozó jogok már léteznek, tehát nem kell ezt plusz rendeletet létrehozni, amely igazából egy de facto új szellemi tulajdonjogot hozna létre. Erről a évben részletesen még beszélhetek. A növény szaporítóanyag, ez élelmiszer? Nem, nincs igazából kapcsolat az élelmiszerlánccal, mert a szaporítóanyag a talajba kerül, nem pedig az ember szájába. Nagyon sok biológiai folyamat zajlik, amelyet még mindig nem igazán ért a tudomány, azért, mielőtt még ebből egy növény jöhetne létre ebből a szapítóanyagból. Tehát hogyan létnek, néznek ki a jobb szabályozás a diverzitás perspektívájából. Mindenképpen megfelelő igazi versenyre van szükség, ki kell használni a fenntartató gazdálkodás lehetőségeit, a kis szereplőknek is ösztönzést kell adni, az, ahol valóban csökkenteni kell a bürokráciát, és természetesen az átlatosságot kell biztosítani azok számára, akik tudni akarják azt, hogy mit vásárolnak, figyelembe véve itt a szapotanyagokat és azok létrehozását. A különböző mód, különböző paradigmák léteznek arra, hogy hogyan bánjunk a gazdálkodással. Az, indeszt, az ipari hozzáállás egyre inkább fontosabbá válik a mezőgazdaság gazdálkodás kapcsán. A diverzitás a természet rájóra. Ez nem lehet egy kis rés piac, ez a jövő feltétele. Mindenképpen meg kell akadályozni a biodiverzitás további romlását, ezért itt nem bürokráciára van szükség, hanem ezt életben kell hagyni, és a standardok ilyenfajta versenye, amit most előtérbe helyeznek, az egy elmozdulást jelent a jelenlegi rendszerről a jövőbeli rendszerre, ahol kötelező lenne a regisztráció, illetve itt nem lenne már a jövőben ez kötelező jellegű, hanem itt inkább az adott fogyasztócsoportok igényeit vennék figyelembe. Tehát jobb opciók is léteznének a felhasználók számára, tehát igazából választhatnának a különböző kínálatból, és így sokkal jobban hozzáférhetők lennének a ritka fajták, mert benne az a nem hagyományos nem módszerek kapcsán, és hogy már mondtam, minden egyes szaporítanyag kapcsán már van egyfajta öm, több színűség. Nagyobb lenne a választási lehetőség a fogyasztók számára is, hiszen minden egyes növény, illetve élelmiszer az növényekből származik, és sokkal nagyobb lenne a élelmiszerhez fűződő ízélmény is. Gondoljunk be, hogyha 11 ezer évvel ezelőtt ugyanilyen szavak lettek volna, nem ott tartanánk, ahol most vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, grazie Klaus Raff. E Köszönjük Klaus Raffnak. Most pedig megadom a szót Roberto Papának, aki az Agrikal Fodzsai Mezőgazdasági Kutatói Központ vezetőjének parancsoljon. everybody. Good evening, Mr. Chairman. Jó estét kívánok mindenkinek. Én vagyok a CRA Kutatói Központ vezetője, valamint genetikai forrásokat is kutatok. Ahogy minden növénytermesztő, úgy én is a megőrzéssel foglalkozom. Előadásomban a heterogén változatokra szeretnék koncentrálni, hiszen néha az az érzésem, hogy félreértés övezi a fogalmat. Amikor a heterogén változatokról beszélünk, akkor elsősorban két esetről van szó. Az egyik esetben a tájjellegű fajokról, a helyi változatokról, amelyet a helyi gazdák termelnek e, növénytermesztési beavatkozás nélkül. És egy hasonló dolog amely, amelyet a növénytermesztők állítanak elő, vagy a gazdák. Lehet keresztezni különféle fajtákat, és egy mű e, tájjellegű változatot előállítani oly módon, hogy ezeket a hibrideket keresztezzük. Így lehet meg, meg, megőrizni a sokszínűséget, valamint új fajtákat kifejleszteni a hagyományos növénytermesztésben. De a megközelítés központjában az, és az evolucionális növénytermesztésben az áll, hogy dinamikusan próbáljuk megőrizni a környezetünket, amelyben további evolúciós potenciál van. Az anyagok adaptálására koncentrálunk, valamint az emberi igényekre. Itt láthatjuk a kompozit kereszteződés példáját, a durum, bózáit, amit különféle F, különféle hibridekből és kereszteződésekből állítottak elő. Így módon létrejön egy organikus program, amelyben új fajtákat fejlesztenek ki, hagyományos fajokkal, oly módon, hogy ezeket a tulajdonságokat kiválasztják az anyagok kezelése eléggé összetett. Itt láthatják annak a példáját, amelyet egy kollégám állított össze. És a másik szempont az, hogy miről van szó akkor, amikor adaptációról beszélünk. Ez egy eti- etiópiai kísérlet, árpa tájjelegű fajokkal kísérleteztünk. 1700 méteren tenger felett a, a, a magasság 1700-3400 méterig terjed, ezért nagy a változatosság, és láthatják a genetikai összetételt. Itt láthatják a genotípusokat, bocsánat, nem a genetikus klasztereket, különféle színekkel. Az anyagok genetikai összetétele a különféle magas, magasságokon ö, drasztikusan változik amely egyértelműen mutat, mutatja, hogy hogyan alkalmazkodnak a növények. Ez teszi a növénytermesztést annyira értekesé, hiszen e, a környezethez való alkalmazkodás is tanúsítja. Nem csak Etiópiában vannak tájjelegi fajok, hanem Olaszországban, például paradicsomban, vagy Euró- Európában a kukoricában. Nagyon értékes forrás ez a genetikai variációban e, és az adaptáció tekintetében. Ezek a tájjelegű fajok, ezeket a gazdák különítik el, nevet adnak neki. Lehet, hogy a magok színe alapján, vagy egyéb tulajdonságok alapján. De a sokszínűség regionális és országos szinten hatalmasan eltérő. Ezek az anyagok struktúráltak, a a populáció közti sokszínűség tekintetében, régióktól, régiótól régióig, és így tovább. Ez a, ezt a struktúrát láthatjuk nagyon sok területen is. Egy szárt problémát hadd mutassa, példát hadd mutassak, árpával foglalkozunk megint. Itt, itt azt az erős struktúrát láthatjuk, mint Etiópiában. Azt mutatja, hogy miként zajlik az adaptáció. De nézzék meg, a genetikai variáció a populációk között csak 14 százalék. Ez azt jelenti, hogy a sokszínűség 86 százaléka egyetlen egy területen található Szardinián és hogyha mérni akarjuk ezeket a szinteket, akkor összehasonlíthatjuk azt a változatokkal. A szárd árpa tájjelegű fajok összehasonlíthatók, és az a sok színűség, amit egy mezőnben találhatunk, az össze, összehasonlítható molekuláris szinten a hatsoros árpa típussal. Ez az alapvető elképzelés, hogy ha egy rendszert akartunk kifejleszteni, és különbséget akarunk tenni a tájjelegű fajok között, vagy tájjelegű fajok és mások között, az nagyon komplikált, nem mondom, hogy lehetetlen, de nagyon komplikált, és nagyon drága is. Van még egy fontos dolog, amelyet el kell mondani a tájjelegű fajokról, Ezeket nem um, um, ma, ma kereskedő vállalatok állítják elő, hanem a gazdák maguk fejleszték ki saját ö, ö, területükön. Hogyha olyasmit akarunk termelni, amit csak egy helyen termesztünk, akkor ez az adag nagyon sokféle környezethez tud alkalmazkodni. Ezért a gazdára van szükségünk, aki kidolgozta ezt, és meg kell vele beszélni, hogy ezt más területeken is tudja termeszteni. De egy ponton el is kell kezdeni árusítani ezeket a tájjelegű fajokat, és akkor veszük ezt az embert, és azt mondjuk neki, hogy na hajrá, Eh, áruljuk ezt a hát jellegű fajt mindenkinek eh, Szardinián, és akkor nagyon nagy eh, diverzitást veszítünk. Ezért nagyon óvatosan kell eljárni ezekkel a rendszerekkel. Mit teszünk akkor, amikor megváltoztatjuk a jogszabályt? A piacnak ezt a szempontja nagyon fontos lehet ehm, abban a cserében, amely a gazdák között zajlik helyi szinten, de azt gondolom, hogy nagyon nagy problémát teremthet akkor, hogyha ebből bármiféle üzletet akarnak csinálni. Összefoglalásképp három dolgot szeretnék elmondani. Az első az, hogy a dinamikus megőrzés az nagyon fontos. Elő kell segíteni a sok, sok színűséget, még akkor is, hogyha óvatosan kell eljárni a kalászosokkal. Hogyha heterogén populációkat termesztünk, egy, egy bizonyos ponton e, ez a populáció magasságában is növekszik, és rövid időn belül az anyagok elakadnak, elérik a érettségi szintet, és akkor nehéz lesz az anyagot kezelni akkor, hogyha a magot akarja a gazda értékesíteni. Lehet új fajokat kidolgozni, kifejleszteni, e, de ez az anyag nem lehet stratégiai jellegű termesztési anyag. Amikor a piac történetéről beszünk, beszélünk, akkor különféle rendszereket kell figyelembe venni. Ezeket a lehetőségeket összekapcsolva az anyagok cseréje vona, von, ö, tér ki a jogszabály. Lehet szabadon anyagokat cserélni, de a gazdákat segíteni is kell, mondjuk az, az egyenlő konzerv, megőrzés segítségével. El kell érnünk, hogy a tájjelegi faj, fajok ne legyenek félreérthetőek, és ez vezet el oda, hogyha valaki a piacon van, akkor kifejleszheti ezt a rendszert. Az irodalmi listán a figyelmükbe ajánlom, de van még egy dolog, amit végig kell gondolni, és amely az a kielégítő ért, értékhez és a fenntartható értékhez kapcsolódik, valamint a termesztés értékhez. Látjuk, hogy megváltoztatták a javaslatot, annak első részét. Én szeretnék önöknek egy kérdést feltenni, amelyet nem lehet másképp elérni. Miket lehet a fajok mezőgazdasági értékét fenntartani, és nem úgy, úgy, hogy nem bízunk abban, hogy ezeket csökkenteni is lehetne. Ha valami egységes, stabil és differenciált, akkor a gazdák szerintem már, már fel, felnőttek mondjuk a második világháború után, és tudnak választani különféle fajok között, amelyek a katalógusban szerepelnek. Persze információra van szükségük. Az, az egyes növények agronomia, agronomiai értékéről, de nem lehet elkerülni azt, hogy jobb fajtákat dolgozzanak ki. Köszönöm szépen! sikerült pár, néhány másodpercen belül eh, lezavarnom az előadásomat. a Köszönöm szépen. A munkacsoport elnökének eh, adom át a szót, Kófúd eh, úrnak, a Kopa Kogeka elnökének. Régo Tor Köfet. Tor Köfet úr, öné a szó. Thank you very much for giving me your... Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszámolhatok önöknek arról, hogy a gazdák igényei ma hogyan néznek, illetve hogy a jövőben hogyan alakulhatnak majd. Először is köszönöm szépen a bizottságnak a javaslatot, amelynek az a célja, hogy a jövőbe tekintve megújuljon a szabályozás, és nem a múltra szeretnénk visszatekinteni. 1953 óta léteznek a ma érvényes szabályok, és meglehetősen jól működtek egyébként. Szilvesztri szúrnak köszönöm a jelentést. Úgy gondolom, hogy jó irányba visz előre bennünket. Szeretnék képet adni arról önöknek, hogy a gazdák hogyan látják mindezt. A gazdák szempontjából úgy néz ki a helyzet, hogy 2050-ben 9 milliárd lesz az emberiség létszáma, és őket kell majd ellátni megfelelő élelmiszerre. Ehhez minőségi színvonalas élelmiszerek kellenek, illetve az állatok számára jó takarmány, és a növényekhez jó vetőmagok a világpiacon versenyképes árakon. Tudjuk, hogy a politikai oldalon ez mit jelent. Azonnali termést várunk a növényektől. Növekedjen a hozam, de legyen környezetkímélőbb. Használjunk kevesebb trágyát, illetve műtrágyát a termelésre. Ez egy nagyon komoly kihívás. Tehát, hogyha a környezetvédelmi szempontokat érvényesíteni szeretnénk, akkor lehet, hogy praktikusabb a hagyományos gazdaságokat környezetbarátabbá tenni, mint sem, hogy a két százalékot kitevő biogazdaságokat terjeszteni. Európában külön jellemzője a vidéki területeknek, illetve a mezőgazdaságnak, hogy mindenhol nagyobb jövedelemre is lenne szükség. Nézzük meg a hozamokat Európa, illetve világméretekben. Azt látjuk, hogy az utóbbi tíz évben lemaradtunk a hozam növelésben. Nem vagyunk versenyképesek a világ többi régiójával. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági versenyben alul maradtunk a világ egészéhez képest. Hogyha szeretnénk talpon maradni, akkor ezen változtatni kell. Kezdjük a vetőmaggal. Dániát, Németországot, Hollandiát, Svédországot, Angliát szeretném itt bemutatni önöknek ezen a grafikonon. Itt láthatók 1960-tól a hozamok ezekből az országból tudtam adatokhoz jutni. És az utóbbi években azt látjuk, hogy nem igazán nőtt a hozam. A fekete vonalra, Dániára hívnám fel a figyelmüket. Nézzük meg közelebbről Csökkent a nitrogén felhasználás 30%-kal, az ammónia kibocsátás 30%-kal, az üvegházhatású gázkibocsátás 50%-kal csökkent. Csak hogy 50%-kal csökkentették a növényvédőszer felhasználást is. Ennek megvannak a technológiai okai, és az egyik fő ok az, hogy Európában ez az egyik olyan ország, ahol mintegy 90%-ban alkalmazzák a legújabb fajtákat. Kiváló nyilvántartási rendszerük van, és a gazdák megfelelő tájékoztatást kapnak arról, hogy hogy jutnak hozzá a kívánt vetőmagokhoz. Minden régióra jellemző Dániában, hogy a gazdálkodó megnézheti, hogy biogazdálkodáshoz, vagy hagyományos gazdálkodáshoz mik a legjobb optimális fajták. Vagy hogyha a malom számára el akarom adni az általam termelt gabonát, akkor mit célszerű vetnem? És hozzájutnak a vetőmagokhoz is. A gombaölőszerek felhasználását ennek köszönhetően tudják csökkenteni. Mert kapnak egy hivatalos listát, minőség ellenőrzött termékekről, a fehérje tartalom, a sikértartalom, a keményítő tartalom, illetve a különböző kártevőkkel szemeli ellenállás szempontjából be vannak sorolva ezek a változatok. Még a WCU teszt is rendelkezésre áll, hogy valóban tudhassa a gazda, hogy mit vásárol, és így növelhesse a bevételeit. Tehát amit elvet, arról a magról biztosan tudja, hogy mire számíthat. Nagyon fontos a VCU-teszt, mert ez fogyasztóvédelmi intézkedés, és a fogyasztó ez esetben a gazda. Hogyha tudja a gazda, hogy mit vásárol, akkor az segít, és a WCU teszt ezt szolgálja. A nemesítőkkel, illetve a gazdákkal kapcsolatot tartva azt tapasztaljuk, hogy a gazda egy csomó mindent nem tud a vetőmagról, nem tudja, hogy hogyan fog csirázni, nem tudja, milyen minőségi jellemzői lesznek, de 53-tól megvannak már ezek a vonatkozó szabályok, és ezek segítségével hatékonyan szabályoztuk ezt a területet folyamatosan arra szorítjuk a vetőmagok előállítóit, hogy egyre növeljék a minőséget, javítsák a színvonalat, és a gazdákat ezzel segítsék, mert az utóbbi években, ahogy láttuk, lemaradtunk a versenyben. Ezen kéne változtatni. Sokféle gazda van Európában. Vannak kis gazdaságok, nagy gazdaságok, biogazdaságok. És a WCU teszt például a biogazdaság számára azt jelenti, hogy bio szempontból nem tudjuk ellenőrizni a WCO tesztel a különböző változatokat. Annyiban tér el a helyzet, hogy a biováltozatnak versenyképesnek kell eh, lennie olyan területeken a hagyományos fajtákkal, eh, amelyek a hagyományos fajták számára nem jelentenek kihívást. Tehát ugyanazt szeretnénk elérni a biogazdaságban, mint amit a hagyományos fajták termesztésével. Tehát, hogyha biogazdálkodási célra vásárol vetőmagot a gazda, akkor szeretnénk, hogyha biztos lehetne abban, hogy mire számíthat. Ezek tehát az igényénk, és tudjuk, hogy Európában vannak nyilvántartási rendszerek, illetve olyan jegyzékek, amelyek beváltak. Például a Dán példa után Németországot, Nagy-Britanniát említhetném még, az Egyesült Királyságot. Szeretnénk azt javasolni, hogy ez legyen Európai Uniós szintű. Különösen az új tagállamokat szeretném itt kiemelni. Legyen ingyenes hozzáférés a gazdák számára a, az előnyös fajták jegyzékéhez. A gazdák attól szoktak tartani, hogy nagyon megnyílik a piac, túlzottan is rengeteg ellenőrizetlen vetőmag kerülhet forgalomba, és nem tudjuk, hogy mire számíthatunk az adott vetőmagtól. Sok országban fekete vetőmagokkal csapják be a gazdákat, és a gazdák a vesztesei ennek az egésznek, hiszen hamis terméket vásárolnak, és rossz hozam lesz ennek az eredménye. Két-három milliós számról beszélhetünk ebben a kategóriában, a kisgazdák kategóriájában, és az ő érdekeiket fontos képviselni és védeni. Nézzük akkor a heterogén szaporító anyagokat. Itt számos különböző változat, illetve keresztezés, keverék található a piacon, és a piaci forgalma heterogén anyagnak nevezhetjük ezeket. A gazdák számára előnytelenek ezek a heterogén anyagok. Nem járnak jól, hogyha ezeket vásárolják és használják. Tehát olyan megoldásra lenne szükség, hogy egy külön piaci forgalomban, egy külön kategóriában szerepelnek ezek a heterogén anyagok. Tehát aki ilyet akar venni, az vásárolja, és a, a többiek pedig jussanak hozzá az alternatívához. Nézzük akkor a rétegpiacot. Sok mindent kell erről mondani. A régi hagyományos fajta az nem egy rétegpiaci termék. rétegpiacnak azt nevezhetnénk, ahol az amatőrök vagy a nem professzionális előállítók kis mennyiségben állítanak elő vetőmagot, szaporítóanyagot. De ez nem érvényes a hagyományos fajtákra. Minden lehet egyébként rétegpiacnak tekinthető, akár a védett fajtákat is kinevezhetjük rétegpiacnak vagy hogyha mondjuk egy kiemelten jó minőségű, kedvező tulajdonságú fajtát állítanak elő, ami a fogyasztó számára előnyös, akkor ezt is nevezhetjük rétegpiacnak, de amit már mondjuk két millióan fogyasztanak, az nem rétegpiac a továbbiakban. Nézzük akkor a hatósági ellenőrzést, illetve ennek a díjait évi 150 eurós díj, mondhatják egyesek, és mondják is, hogy semmi, mi ez. Szerintünk igenis jelentős összeg, mert a gazdák számával beszorozva ez a 150 euró per év, ez nagyon jelentős összeg, illetve a bevételeik is viszonylag alacsonyak, tehát ez ahhoz képest magas. Legyenek versenyképesek a díjak, hogy talpon maradhassanak a kisgazdák és úgy, hogy minőségű vetőmagot is vásárolhassanak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie. Köszönöm szépen. Kális von Essen fogjuk meghallgatni az Európai Vetőmag Társaságtól 10 perc, utána pedig vita. Van még időnk a vitára, fél hétig. 35 percünk van a vitára akar, akkor, hogyha a következő előadónk is 10 perc befoglalja össze az előadását. Köszönöm szépen, elnök úr! Hölgyeim és uraim, örömömre szolgál az, hogy itt lehetek. Megpróbálom figyelembe venni az időt is, gyors leszek. Csak 5 diám van. Remélem, hogy ez elég lesz a vitához de megpróbálom tényleg mindenképpen rövidre fogni. Az a címe, hogy növekedési potenciál. Van potenciál arra is, hogy az európai növénytermesztési vetőmag szektort növelni lehessen, és a lehető legjobb termékeket tudjuk kínálni a gazdálkodóknak, a zöldségtermesztőknek az Európai Unióban. Nem akarok túl sok részletbe belemenni, mert már kaptak egy feljegyzést a titkásságtól az európai vetőmagszektor struktúrájára, szerkezetéről, és számos ilyen adat rajta van ezen a dián is. Szeretnék néhány mitoszt eloszlatni. Nincs... Nem igaz az, hogy csak néhány cég dominálja a piacot, sokkal sokszínűbb a kép, ez függ magától a terménytől, az országtól, a fajtától, tehát nagyon nagy a variáció a szektoron belül. Igen, van koncentráció, mint minden egyes gazdasági szektorban Európában. Tehát miért ne lehetne a növénytermesztési, a vetőmag szektor bármilyen más? Ez egy high-tech, csúcs technológiai szektor, valóban nagyon fontos tudással rendelkezünk, ehhez pénz kell. Tehát van egyfajta nyomás a koncentráció irányába, ez normális, de ahogy a titkárságtól is betudhatják, ez sokkal kisebb Európában, mint bárhol máshol a világon, és ennek az oka az az, hogy a jogalkotás, amiről most beszélnek, az már magában is hatékony. Itt van mozgástér, objektív lehetőséget kínál a gazdálkodók számára, hogy összehasonlíthassák a termékek árát, és lehetőséget kínál a kisebb cégek számára is arra, hogy jobb termékeket kínáljanak, mint a nagyobb versenytársaik. Ezek a jelenlegi EU növény szaporító anyag, vagy más néven vetőmag jogszabályozás pillériei. Tehát láthatjuk, hogy mi van ebben a csomagban, ez részről a, az identitása, a minőség, a teljesítmény, tehát mire is képes ez a vetőmag, hogyha megfelelően bánnak vele, és az egészségügyi elvárások, tehát az az elvárás, hogy a vetőmag mindenfajta fertőző betegségtől mentes. Ezek a pillérek eddig nagyon sikeresek voltak, ezek vitték előre a vetőmag szektort, ezáltal lett a vetőmag szektor Európában világvezető. Ezt majd láthatjuk az adatokból. De azt is láthatjuk, hogy ezeket a koncepciókat minden egyes vetőmag felhasználó osztja, függetlenül attól, hogy kis gazdálkodóról van szó, vagy egy rétegpiacról, vagy régi fajok felhasználóiról hogyha valaki növényi szaporítóanyagot használ, akkor tudni akarja, hogy mit használ, tudni akarja, hogy milyen az anyagnak a minősége, és mit, mit történik a földben majd ezzel, és nem lesz kitéve semmilyen fajta növényi betegségnek. Tehát ez a négy sikeres pillér az, amit megtartott az Európai Bizottság a javaslatában. Mi csak hangsúlyozni tudjuk azt, hogy egyetértünk örökkel abban, hogy fenn kell tartani ezeket a pilléreket. Ezek voltak a garanciák arra, hogy ez a szektor sikeres legyen. De vannak aggályok is ezen javaslattal kapcsolatban. Számos kivétel van, számos derogáció létezik, nagyon specifikus marketing feltételeket akar létrehozni, és nem vagyunk abban, és nem vagyunk ezekkel kapcsolatban biztosak. Beszéltek már ma délelőtt arról, hogy kit fedez le, ki lesz a professzionális szereplő. Egyetettünk abban, hogy itt a marketingről van szó, a növényi szaporító anyag tekintetében, tehát nem arról van szó, hogy a kertészek egymás között magukat cserélgetnek. Mindenképpen kereskedelmi tevékenységről van szó, professzionális cégek részéről, tehát ez lehet csak a jogalkotás tárgya. Lehet, hogy ez a definíció nem eléggé világos a bizottság javaslatában, lehet, hogy ezen még lehetne javítani, erről már több szó esett ma. Nagyon sok derogáció van a rétegpiacokat illetően, a anyagokkal kapcsolatban. Az a benyomásunk, hogy arra tettek kísérletet, hogy lehetőséget kínáljanak nagyon specifikus piacok számára is, de ez még inkább bonyolultabbá és nehezebbé teszi ezt. Úgy gondoljuk, hogy itt javítani kell. Úgy véljük, hogy az eszköz, amit az Európai Bizottság javasló, vagyis a hivatalosan ismert leírások eszköze. Ez egy olyan eszköz, amit több elemre is fel lehetne használni a piacon, tehát lehetőség van arra, hogy garantálni lehessen a fogyasztó információt, tehát hogy legyen egyfajta információ az anyaggal kapcsolatban, de lehetne ezzel csökkenteni a bürokratikus és pénzügyi akadályokat is, kétmilliós forgalmat és a tíz um, alkalmazott tehát érintő küszöbet is említették. Mi nem értünk egyet ezzel a küszöbértékkel. Hogyha nekem lenne egy cégem, ahol kétmilliós a forgalom, és lenne néhány alkalmazottam, akkor nem gondolkodnék úgy magamról, mint valami amatőrről. Egy ilyenfajta forgalom az mutatja, hogy én professzionális szereplő vagyok, pénzt keresek ezáltal, amely rendben is van, de az is rendben van, hogy ezeknek a szereplőknek bizonyos minimális feltételeknek kell eleget tenniük. Tehát nem értünk egyet azzal, hogy őket kizárjuk, úgy gondolom, hogy itt megfelelő szabályokra lenne szükség. Az utolsó pont, amit szeretnék kiemelni, ez a nyomon követhetőség, illetve az átláthatóság és a bizalom a teljes rendszer irányában. Úgy gondoljuk, hogy minden szereplő, aki aktív a piacon, az tartozik annyival a fogyasztónak, hogy egyfajta átláthatóságot kínál számukra. Ezért egy egyszerű regisztrációra van szükség, hogyha valaki egy professzionális szereplő, és fogyasztók számára értékesítvető magot. Szerintem ez nem egy nagy dolog, és nem hiszem, hogy ez túlságosan nagy az terhet jelent, ez csak egy nyomtatvány lenne, meg ki kellene tölteni. De ugyanez vonatkozik arra is, hogy megfelelően kell címkézni a terméket, tehát az azt jelenti, hogy bizonyos dolgokról informálni kell a fogyasztókat, és lenne egy minimális információs igény is. Bizonyos információt közé kellene adni, függetlenül attól, hogy valaki a rétegpiacon, vagy egy professzionális szektorban dolgozik. Végezetül ez a bizalomról szól. Az emberek tudni akarják, hogy az adott vető magból mi fog majd létrejönni. Ez egy rendszer kell, eljárások kellenek, amelyek biztosítják azt, hogy a gazdálkodó tudja azt, hogyha ezt az anyagot ilyen Mm, feltenek mellett vettem el, akkor tudni fogom, hogy mi fog nőni ebből majd a földemen. Tehát mindenképpen fel kell tartani a bizalmat a rendszer irányában, ehhez rugalmasság kell egyértelműen, viszont a rugalmasság nem szabad, hogy a bizalmat veszélybe sodorja. Ezért említem meg ezt az utolsó mondatot, az jövőbeli jogotásnak hihető jogotásnak kell lennie, amely előtérbe helyezi innovációt, biztosítja a minőséget a fogyasztók számára, de megtartja a mozgásteret is minden, hangsúlyozom, professzionális szereplő számára az Európai Unió növényszaporítóanyag piacán. Hogyha ezt elérjük, akkor megválaszoljuk azt a kérdést, amit feltettek ezen a délután. Ugyanis így a gyorsaságot növeljük, kisebb lesz a kölcsön, lesz a hatékonyság, kisebb lesz a költség mindenfogyasztó, mint pedig a termelők számára, tehát jobb lesz a rendszer, mint a múltban, eltekintve attól, hogy kevesebb volt, és kell majd átolvasni. Hogyha ezt el tudjuk érni a parlament segítségével, az egy óriási siker lehetne az önök szabadsága számára is. Köszönöm a figyelmet! Köszönjük Fonessen úrnak az előadását valamint a javaslatokat, amelyet az előadás végén megtett. Hárman kértek szót, Dorfman kolléga, Heusling és Agnew. Meg is adom nekik a szót azonnal, hogy feltehessék a kérdéseiket, vagy megtehessék hozzászólásaikat, és aztán a szakértők válaszolnak majd erre. Sì, sì, eh, conclusione, sì, a tutti i sei esperti avranno tre majd összefoglaljuk a, az elhangottakat, és mind, mindenkinek adunk néhány percet, hogy reagáljon az elhangzottakra. Dorfurman úr. Igen, az utolsó négy előadás és rá szeretnék visszatérni. Nagyon érdekes dolgokat mondtak el. Úgy gondolom, hogy a négy előadás rendkívül érdekes volt mert ezek megmutatták azt, hogy két különböző dologról kell beszélnünk, amelyeket nem szabad egymással összekeverni. Egyrésztről, ha úgy szabad mondanom, van a klasszikus mezőgazdaság, most mindegy, hogy ez egy hagyományos vagy biogazdálkodás-e, amelyben több ezer mezőgazdálkodó hoz létre élelmiszert az európai piac számára aki itt tevékenykedik, és mondjuk vet a földeken, vagy bármilyen fajta növényt elültet, akkor tudnia kell azt, hogy eh, az, amit vásárolt, és amit ígértek neki, az valóban meg fog valósulni. Van egy másik piac, amelyet mi rétegpiacnak eh, nevezhetünk, itt arról van szó, hogy az emberek nagy örömmel megőrzött vagy meg nem őrzött fajtákat dobnak piacra. Ezek nagyon érdekesek a kis piacokon, és ezeknek minden joga megvan ahhoz, hogy a piacon legyenek. Most persze nem lehet arról vitázni, hogy milyen jó, vagy milyen nem jó. Mind a két piac számára megfelelő megoldást kell találni. Úgy vélem, hogy a négy szakértő kitűnő módon bemutatta ezt. Néhány kérdésem lenne először is Raff, Raff úrnak azt mondta, hogy úgy gondolja, hogy ezen rendelet hatája olyanokra is vonatkozik majd, akire nem kellene. A kettes, hármas cikkre vonatkoztatott, a kettes cikkben azt mondják, hogy a rendelet hatája alá a vállalatok tartoznak, utána pedig a hármasban azt mondják, hogy az a vállalkozás, amely üzletszerűen foglalkozik ezzel a területtel. Szerintem nincs itt ez megfelelően definiálva. Von Essen úrhoz fordulva, a rétegpiacról beszélt, hogyan definiálná a rétegpiacot, a két millió forgalom tíz alkalmazottal szemben milyen fajta más küszöböt lehetne alkalmazni. Lenne egy józan definíció itt a rétegpiac számára, és utolsó kérdésem Papa professzorhoz intézném olaszul. Azt mondta, hogy Elegendő képviselő van az ipar részéről, de Kofód úr azt mondta, hogy egy listát kell létrehozni a régió tekintetében. Hogyan lehet ezt eh, elérni? A gazdálkodónak mindig az iparra kell hagyatkoznia, hogyan lehet valóban megállapítani azt, hogy egy adott vetőmag tényleg a legjobb el. Ez csak is mm, állami munka lehet, hogyan lehetne ezt definiálni. Rosling. Ja, <clears throat> zunächst eine Frage. Először is Kofod úrnak szeretnék egy kérdést feltenni. Azt mondta, hogy van egyfajta fekete piac. Mire gondol itt ezzel? Az a benyomásom, hogy Európában ez egy elterjedt jelenség. Azt is hallhattuk, hogy ezt szabályozni kell. Azt is hallhattuk ugyanakkor, hogy annak ellenére, hogy nincsenek közös szabályok, az európai vetőmag iparág nagyon jól teljesít a világpiacon. Tehát mit gondol ön arról, hogy még központosodottabban kell szabályoznunk. Én úgy gondolom, hogy ön nem akar réteg piacot, hogyha ezt így értelmezném. Ön alapvetően azt mondta, hogy mindent szabályozni kell. Itt nem csak 250 növényfajtát, hanem szinte mindent a rendelet hatály alá vonnak, tehát itt a dísznövénytől kezdve a fákon át egészen a fűszerekig, tehát nem tudom, hogy ennek mi lesz az értelme, az óriási bürokráciát hoz létre. Nem szabad, hogy elvessük a súlykot, nem szabad a harmonizációt a központosítással összekeverni. A bizottság azt mondta, hogy nincsen gond a koncentrációval az európai piacon. Önök kicsit homályosan fogalmazott, azt mondta, hogy van bizonyos területen koncentrációs, de ez nem annyira rossz, mint az USA-ban. Öt cég több mint 50%-át tartja a kezében az európai kukoricafajtáknak és 74%-os ennek az öt cégnek a piaci részesedése, tehát ez mindenképpen koncentráció szerintem. Ezen kívül az öt cég 55%-át adja kezében a paradicsomfajtáknak, és a Monsanto ezek közül 25%-ot. Tehát mindenképpen egyfajta koncentrációról beszélhetünk főleg akkor, hogyha 90%-a a spenut fajtáknak három cég kezében van. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Európában ez nem igaz. Tehát itt valaki nem mond igazat, vagy pedig a gondolom a bizottság adatai egyértelműen azt mutatják, hogy koncentráció van, ami ezzel nyugatás által jobban ki fog éleződni, pedig igazából azt szeretnénk, hogy nagyobb legyen a választék a jövőben a vetőmag kapcsán több cég részvételével. Azt tudtatok majd, hogy nem lesz majd lehetőségünk arra, megfelelő fajtákat találjuk a piacon, mert ezek nem lesznek majd elérhetőek. Vi invito davvero ad essere un po' più brevi con le domande, altrimenti non riusciremo a sentire tutti gli esperti nelle loro repliche. Collega Agnò. Most kérünk, hogy mindenki rövidebb kérdést tegyen fel, hogy a szakértők válaszolhassanak. Elnök úr, én kérek időt. Mennyi idő, időm van? Négy perc. Négy perc. Az elégendő lesz. Köszönöm szépen, az elég lesz. Három kérdésem van, kettő konkrét, egy pedig az osztrák felszólalnak azt hiszem ő volt, a, ő volt az, aki azt mondta, hogy a sokszínűség az első világháború óta 75%-ban elveszett. Ez azt jelenti, hogyha e, Ausztriában ezer különféle növényfajta van 1918-ban, akkor most már csak 250 van. Ezt jelenti ez a kijelentés, és ezt nagyon nehezen hiszem el. Minden tiszteltem az előadói, de lehet, hogy egyes fajok eltűntek, de eléggé megdöbbennék akkor, hogy teljesen eltűntek. A következő a dániai felszólalóhoz szól. Nagyon lenyűgöző előadást tartott a fenntartható fajtákról és a input visszafoglásról. Mit jelent, hogyan használják a hibrideket? Érdekelne engem de ez elvezet egy másik kérdésehez is. A vetőmagipar sikertort története ez, és e, ennek fényében van-e szükség bármiféle jogszabályra? Vagy csak hagyjuk őket önállóan működni? Végül ez a parlament ö, ö, a neonikotinoid e, magokat, aminek semmiféle tudományos ö, e, magyarázata nincs. Az önök változatai válság, hogyha hirtelen ez a, ez a csávázás el, el, eltűnik, akkor azt feltételeztük, hogy learadtuk annak az előnyeit. Mi a véleményük arról, a neonikotinőkről és a csávázásról, valamint ennek a parlamentnek a hozzáállásáról. Köszönöm szépen. Oké, okay. in conclusione kollega Rodust, e poi diamo subito la parola. Köszönöm szépen. Rodust úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, örülök, hogy röviden még hozzászólhatok, csak rövid kérdéseim vannak. Úgy vélem, hogyha rétegpiacról beszélünk, akkor akkor nem a forgalomról, vagy a munkavállalók számláról kell beszélni, hanem magáról a magról. Szerintem a réteg kapcsán mindenképpen a vetőmagot kell majd definiálni. A koncentráció tekintetében szeretném mondani azt, hogy sok pénzbe kerül a kutatás. A vita végén az fog kiderülni, hogy akik a régi fajtákkal foglalkoznak, nekik is megvan a létjogosultságuk, és akik pedig a tömeggel foglalkoznak, a tömegtermelése, ott is kutatás és fejlesztés van. Nekem ezzel sincsen semmi gondom, de szerintem mindkettőt figyelembe kell venni. Kicsit irritált Pariszó asszony hozzáállása, aki azt mondta, hogy nincsen megfelelő felügyelet a növényegészségügy kapcsán. Ezért mindenkitől kérdezném azt, hogy valóban így van ez? És mit is jelent ez? Mit kell tennünk? Hiszen a ugye ugyanúgy kell felügyelni, mint a többi fontos kérdést, amely az élelmiszerhez kötődik. Köszönöm. Ja, nur ein ganz kurz. Kádenbach asszony, csak egy rövid megjegyzésem lenne. hajzlunk úrhoz mondanám, hogy a fekete piac engem is érdekelne. Gondolom a parlament ezen meghallgatása mutatja azt, hogy mi szeretnénk átláthatós, átláthatók lenni. Nagyon fontosak ezek a, az előadások. Itt elhangzott, hogy nagyon nehéz feltérképezni a szektort. Ez látható ezen a dián. Egy kicsit ezzel kapcsolatban tudna nekem valamit mondani? Uh, eh, Ahogy korábban mondtam, a szakértőknek adom vissza a szót, akik, eh, akiket ha kérhetek, eh, fogják rövide fogják rövidre a válaszokat, 3-4 percben parancsoljanak. Sorry, <laughs> atvain, Es īsti nesapratu jautājumus par veselību tieši. Elnézést kérek, nem igazán értettem a növényegészségügyre vonatkozó kérdést. Nem igazán értettem a növényegészségügyi kérdést, tehát. E Procediamo con Pascal Parisotto. Sono state poste domande un po'... Eh, in... Akkor Pascal Parisottoval folytatjuk. Aki nincs itt, akkor pedig eh, Raff következik. Miután a legtöbb kérdést németül intézték hozzám, németül szeretném ezeket megválaszolni. Dorfman úrnak válaszolva, igen, egyértelmű az, hogy olyan definíciókra van szükség, amely egyértelmű lehetne. Például a 3.6-osban az A-tól E-ig terjedő pontokat törölni kellene, tehát csak az F-en maradna meg, és a vezető megfogalmazás ki lehetne egészteni azzal, hogy a kereskedelmi felhasználás céljából ugyanúgy, ahogy ez a jelenlegi jogszabályban is benne van, össze, ki lehetne ezt egészteni a 2D-vel, a kind szót lehetne itt törölni. Zum, zur Frage. Róduszt asszony kérdésére válaszolva, igen, a rétegpiacok esetében van egy kis félreértés, a rétegpiac nem a vállalkozások nagyságára vállalkozik önmagában, hanem bizonyos anyagokra, amelyek eh, nem tartoznak azon fajták közé, amelyeket definiál ez az irányelv. Itt is definícióra van szükség, ugyanis a hatóságnak egyszerűen kell tudniuk megítélnie azt, hogy a feltételek teljesülnek-e vagy sem. Vannak más indikátorok is, ezek is egyszerűen ellenőrizhetőek, sőt jobbak is lennének, mint például az a terület, ahol a szaporítás történt. Itt a kis gazdálkodókra vonatkozó rendeletet be lehetne vonni. Tehát minden olyan terület, ahol ezeket a szapotanyagokat termelik, ide, ide tartozhatna a rétegpiachoz. Egnyú úrnak válaszolva. I was talking about varieties, but... Én a hagyományos variációkról a régi értelemben beszéltem, és nem fajokról, hanem én azt gondolom, hogy amiután a regisztrációs rendszert bevezettük, nem könnyű összehasonlító számokat vizsgálni az előző állapothoz képest, amikor még nem volt ilyen tartás, Viszont a nemzeti, illetve szélesebb génbankok és a kutatások alapján a különböző országok vállalkozásainak a nyilvántartása alapján az a becslés érvényes, hogy 70%-a a genetikai sokszínűségnek, itt most nem az amerikai értelemben értett variációk vesztek el, hanem azok, amik táj jellegű fajták voltak, illetve alváltozatok, ezeknek szűnt meg a 70%-a. De ezek egy része a génbankokban megmaradt. Tehát ez a továbbszaporítás szempontjából felhasználható majd a jövőben. A növényegészségügy kapcsán úgy vélem, hogy az Európai Bizottság jó megközelítést választ, hogy a karantén kórokozókra koncentrált, amelyek nem az Európai Unió területéről származnak, még az úgynevezett minőségi kártevők, ezek azok, amelyek agronómiai tevékenységgel leküzdethetők, például terményváltással, vetésfogóval, stb. De igazából csak nem talált még jó megoldást, kivéve a nagy vegyanyag alkalmazást, amit különböző módon lehet értelmezni, illetve megvizsgálni. Az az alapfeltétel az a feltevés, hogy elnözés által itt sok mindent el lehetne érni. Nos, én ezt mezőgazdálkodóként mondtam, hogy nem osztozom ebben a véleményben. Én ezt nem tartom kivitelezhetőnek. Köszönöm. Eh, sì, io faccio una risposta. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pápa úr. Nos, Dorfman úrnak a DOS-re vonatkozó kérdése. Szeretnék erre választ adni. Meglehetősen gyorsan eh, mondtam el az ismertetőmet, de ilyen pillanatban zajlanak a vizsgálatok, és Itt most nem az agronómiai teljesítmény alapján vizsgáljuk, hanem objektív, szubjektív megfontolások szerint, hogy mi van piaci forgalomban, és nem látom be, hogy a tanúsítási rendszer miért nem tudja megfelelően biztosítani ezeknek a minőségét. Kell, hogy legyenek olyan fogyasztók, akik igénylik az adott változatokat akik nyersanyagként vagy kiindulási anyagként használják ezeket a változatokat. Számukra biztosítani kell az ellátást. Azt hiszem, hogy hatékonyabban kellene azokat a munkákat elvégezni, azokat a feladatokat ellátni, amelyeket más tagállamok már megvalósítottak. Ez egy összetett feladat, és a rétegpiacok külön figyelmet igényelnek. Mit is jelent ez a rétegpiac? Induljunk ki abból, hogy ez egy prosperáló része a piacnak, és nyilván a tanúsítás az használ az adott termékkörnek, de gyakorlatilag itt esetileg kell megítélni a különböző minőségi jellemzőket, és szerintem fontos az egyszerűsítés. Ami a genetikai sokszínűséget illeti, én egy kicsit pessimistán látom a helyzetet, több okból is. A genetikai sokféleség részét képezi egyébként az is, hogy új változatok keletkeznek, illetve a helyi tájfajták megőrzése szintén ennek a része ezeknek a megőrzéséről gondoskodni kell, de a lényeg az, hogy árnyaltan fogalmazunk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. A fekete betőmagpiacról kaptam a képe, ké, kaptam kérdést. Egyrésztről illegális importról van szó, amely Európába érkezik, mindenféle ellenőrzést kikerülve. És amikor növényegészségről beszélünk, akkor Új-Zéland jut az eszembe. Nagyon fontos növényi anyagokat behozni, hogy ne hozhassanak be ellenérzés nélkül, a turisták sem hozhatnak be a zsebükben. Ezt kéne megvizsgálnunk. És amikor a fekete piacról van szó, egyes országokban, ahol nem kapnak információt a fajlistákról. A vetőmagtermelők és értékesítők, akik vetőmagokat cserélnek, nagyon sok mindent tesznek, és sok olyan vállalat van, amelyek nagyon jó profitot kaszál. És kiveszt, ki, kifizeti meg az árát akkor, hogyha nagyon drága vetőmagot vesznek, amiből nagyon rossz hozam, hozamot kapnak a vetőmag minőségéről van szó, amelyhez információ kapcsolódik, és a gazda tudhatja, hogy mit választ, és a megfelelő fajtát választhatja ki. Nagyon fontos dolog. Egy jó, jól, jó jegyzékre van szükség, amelyből a gazda meg tudja, hogy mit vesz. És amikor a rétegpiacról beszélünk, és mi az, hogy a rétegpiac, hiszen erről is nagyon sok vita zajlik, nagyon sok kisgazda azt mondja, hogy van egy elképzelésük arról, hogy kialakítottak egy helyi piacot, és találtak egy vendéglőt is, amelyik jó árat, jó árat fizet az ő termékükért. A gazdák esetében az a nagyon gyakori, hogy meg akarják tartani azt a kis piacirést. És hogyha ez sikeres, akkor valaki más, aki nagyobb, aki profibb, elkezdi ugyanazt termelni, és át, elveszi a piacot a kis termelő elől, és akkor az a kis termelő, akinek az es, eredeti ötlete támad, elveszti, elveszti a piacát. Amikor a rétegpiac védelméről beszélünk, akkor nem igazán jó gondolat a véleményünk szerint, hogy megnyitjuk a piacot a réteg termelőknek, és ahova mindenkor beléphet, mindenki beléphet, hiszen az a nem ezeket a kis termelőket védjük, akik saját megélhetésüket biztosítják. Kaptunk egy kérdést arról, hogy van egy jól listázott rendszer, és akkor mi szükség van a jogszabályra. Igen, kell a jogszabály, hiszen a legfontosabb dolog az az, hogy amikor egy fajtát megveszünk, tudnunk kell, hogy milyen a hozama eh, az inputtal szemben, és nem csak a konvencionális eh, fajtákkal kapcsolatban. Meg kell tudni, hogy mi, mi te, tesztelték-e, milyen hozama volt, eh, összehasonlították-e a széndiokszid kibocsátási értékekkel, hiszen a jövő az, azt is elvárja tőlünk, hogy ne csak jó legyen a hozam, hanem ö, ö, környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vegyenek, miként lehet azt fejleszteni, ezeket is meg kell vizsgálni a jogszabályban, lehet valamiféle valamit átadni a jövőnek, követelhetünk-e valamit a fogyasztóktól és a jogszabályalkotóktól, be kell bizonyítanunk, hogy mekkora széndiokszid kibocsátással járt a termelés, és meg kell mutatnunk, hogy mekkora hozam szemben a például növényvédőszer bevitellel. Ez csak a, egy, egy, egy, egy rendszer alapján lehet a gazdáknak megadni ezt az információt. Róla per l'ultimo degli interventi a Garlic von Essen. Az utolsó hozzászólóként von Essen úrnak adom meg a szót. Igyekszem majd betartani a négy percet, figyelem az órámat kétszer is előkerült az első témakör a koncentráció, Heisling úr, illetve Kátemek asszony az engedélyezés témaköre kapcsán említettem. A világ helyzetképét egy nagyon szép grafikon ábrázolja, de ez nem egy teljes, reális kép. Azt mondhatjuk erről, hogy vannak olyan növények, amelyek, hogy visszatérjek erre a szóhasználatra, rétegpiaci termékek. És ott nem lesz sok ezer cég ezen a piacon. Nincs is hely ennyiük számára. Aztán van a gabonapiac, ahol rengeteg cég fektet be, illetve sokkal inkább regionális működés jellemzi őket. Tehát fontos azt látni, hogy nem beszélhetünk egységes vetőmagpiacról növényfajtától, illetve régiótól függően többféle piac létezik, attól is függ, hogy hibriddel dolgozunk-e vagy sem. Tehát nagyon sokféle megállapodás, illetve engedély van. Ez egy együttműködő ágazat, és számos kis és középvállalkozás tulajdonképpen versenyképesen konkurál a nagyobbakkal. Közös tevékenységeket, kutatást, fejlesztést indítanak. És a nagy konglomerátumok is egyesítik az erőiket, hogy a világpiacon versenyképesek maradhassanak, hiszen világméretekben kell a versenyt látni. Világméretekben működnek, és a versenyben is így kell, hogy helyt álljanak. Tehát többféle megoldást választottak, és sikerre szeretnék vinni ezt a tevékenységet. Van koncentráció, de őszintén szóval engem nem aggaszt, sőt az ágazat sem aggódik emiatt. Úgy tűnik, hogy maguk a gazdák sem. Esetleg egyesek mégis, de látni kell, hogy a piac 95%-áról beszélünk, amely 40 ezer fajtában választhat a katalógusból, és elégedett a rendszer működésével, és van a piacnak egy másik része, amely egy eltérő megoldást szeretne, ez a rétegpiaci témakör, amire szeretnék rátérni. És én úgy értelmezem a helyzetet, hogy lehetőséget kell biztosítani azoknak, akik más anyag típussal szeretnének dolgozni. Erről van szó. Nem is annyira piacról beszélünk, mint sem eltérő anyagokról. Tehát akik ilyen anyagokat szeretnének használni, azok számára tudunk-e lehetőséget biztosítani konkrét szabályok segítségével. Egyetértek azzal, amit Rolesz képviselő mondott, én úgy gondolom, hogy itt nem kilogrammokra, tonnákra kellene hozamtól függően koncentrálnunk, hanem esetleg euróértékekre. Ez a korábbi szabályozásnak a jellemzője volt. Nem mondom, hogy tökéletes volt, éppen ellenkezőleg, de ezt a koncepciót talán egy kicsit átdolgozhatjuk, továbbfejleszthetjük még. Aztán szerettem volna Dorfman úr kérdés alapján visszatérni még egy dologra. Arról van-e szó, hogy egy jogszabály két különböző piacot igyekszik szabályozni, vagy létrehozni, azt hiszem lényegében elmondhatjuk, hogy ez így van, de ugyanakkor a genetikai sokszínűség azt jelenti, hogy még nem alakult ki világosan ennek a rendszere. Nyilván sok eszmecserére lesz még szükség, illetve be kell gyűjteni az észrevételeket egy kölcsönösen elfogadható rendszer lenne a cél, amely egyensúlyba hozza a professzionális piacot és az alternatív piacokat is. Köszönöm szépen. Grazie, grazie Köszönjük, köszönjük. Fonessen úrnak a hozzászólását, és az összes többi szakértőnek is, akik felszólaltak. Köszönjük mind a hat szakértőnek, és azoknak a kollégáknak is, akik itt maradtak és kérdéseket tettek föl, hozzászóltak. Nagyon érdekes volt a vita, várjuk majd a jelentés. Nagyon ö, gyümölcsöző fórum volt ez. A következő ülősünk december másodikán ö, délután kerül sor Brüsszelben. That